felülvizsgálatáról lesz most szó. Üdvözlöm a kollégákat a többi szakbizottságból is, akik eljöttek erre a mai ülésünkre. Üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőit, a, a Budge, a MOVE, az RTD, a Mobility, Mobility and Transport, az, az Innovációs és Kutatási Főigazgatóság képviselőit, illetve Jean-Pierre Bourguignon urat az Európai Kutatási Tanácstól. Megköszönöm, hogy ide látogattak. Ez az első találkozunk idén, úgyhogy mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. És remélem, hogy a Költségvetési Bizottságban való munkájuk ismételten csak örömöt és megelégedést okoz majd önöknek. Nos, néha az ember kicsit frusztráltnak érzi magát, ismervén, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen elképzeléseink, a biztos asszony azt mondta, hogy 2015 szörnyű év volt, és reméljük, hogy 2016 nem lesz rosszabb. Nos, remélem, hogy önöknek köszönhetően mindenképpen jobb lesz a 2016-os év. A munkatársaknak is szeretnék köszönetet mondani a mi szakbizottságunk titkárságának, illetve a többi szakbizottság titkárságának, és köszönet a tolmácsoknak is, akik nélkül bizony pontatlanabbak lennének a mi eszmecseréink. Mindennyiuknak tehát boldog új évet kívánok! Nézzük most a szűkemet témát. A koordinátorok üléseztek, és a hozzáadott értékről szóló ekkor jelentésről véleményt fogunk készíteni, illetve az áfa csalás elleni harc témájáról. A jelentések pedig a saját erőforrásokkal foglalkozó kollégák, tehát Döpré és Lewandowski urak. Egy TRAN jelentésről is készítünk véleményt a polgári repülés témájában az Európai Uniós Biztonsági Ügynökség felállításáról. Az ügynökségek illetékesét jelöltük ki, Jens Geyer. Az 54-es szabály értelmében egy regi jelentésről is készítünk dokumentumot. a stratégiai alapok 2017-2020-as felhasználásáról, illetve az erre vonatkozó módosítókról, a beruházási bankról is, Guardia Szabál asszony lesz ennek a szerzője, és a GUE frakcióval fog szoros együttműködésben dolgozni, akik az MFF-ről egy meghallgatást szerveznek. Európai Unió Törökország delegáció, nos, február 8-ától 11-ig küldenek egy missziót Törökországba, illetve Franciaországba is küldünk egy missziót március elején, ez héttagú misszió, plusz az elnök. Georgieva asszony levelétől, leveléről is beszéltünk, amely a teljesítmény alapú költségvetésről szól. Egy szakértői egy szakértői csapatot állítunk fel, és megszavaztuk a menetrendet. A szakbizottsági elnökök konferenciájának is írunk egy levelet a 2016-os munkaprogramunkról. Aztán a régiók bizottsága egy kéréssel fordult hozzánk a szorosabb együttműködésről, ezt is jóvá hagytuk. Illetve a bíróság és kéréssel fordult hozzánk egy egészségügyi munkatársuk témájában. Nos, az ECON szakbizottság elnöke a beruházás, a központi bankkal tárgyalást folytat, más szakbizottságok részvételével tőlünk is lesz itt egy képviselő. Ha jól tudom, akkor február 17-én 17 órakor lesz az első tárgyalás. Éves jelentést készítünk az EFSZ-ről, az alap előadók lesznek ott, José Manuel Fernández tőlünk, és meghallgatásokat is fogunk szervezni. Különböző regionális központi bankok részvételével, illetve megpróbáljuk elérni azt, hogy a parlament valóban gyakorolja nyomókövetési jogát. A Regia Badge az Econ és az EMPL elnökeivel megegyezés született a Structural Reform program témájában és a regi vezetésével fog együttműködni ez a négy szakbizottság az 55-ös szabály értelmében. Az Ekon elnöke úgy gondolta, hogy az Ekonnak kének a vezető szerepet vállalni, és a regi legyen az 55-ös szabály értelmében társult illetékes. Megkérdeztük a koordinátorokat. Nos, e- az Ekon az, az, Econ az 55-ös szabályra utal, de szerintünk a budgetnek is ugyanilyen, jogosultsága van ahhoz, hogy az 55-ös szabály értelmében mi vezessük. Nos, eredmény nem született, megvárjuk, hogy a szakbizottsági elnökök értekezlete miként vélekedik erről. A december 3 és 15 ülések jegyzőkönyvét mindenki megkapta, ezzel kapcsolatban van-e bármilyen észrevétel? Úgy látom, nem. Akkor ezeket ilyen formában elfogadottnak tekintjük. Eh bien, nous allons pouvoir... Most pedig következik. A szigorú értelemben vett munka, tehát előkészítjük a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatát. Isabel Toma és Jan Olbricht, a két társjelentéstevő, és mint említettem, több szakbizottságból is vannak itt ma vendégeink, akik szintén illetékesek. A Horizon 2020-ról és a Connecting Europe Facility-ről lesz ma konkrétan szó. A félidős felülvizsgálat az MFF tekintetében decemberben kezdődött itt a Költségvetési Szakbizottságban egy munkadokumentum alapján, amelyet a két társ előadó készített. Ahogy ebben a dokumentumban ezt olvashatjuk, a Költségvetési Szakbizottság megkívánja vizsgálnia azt, hogy az MFF-ben foglalt új eszközök hogyan működnek, illetve a különböző prioritási programok mennyiben érik el a 2000, Európa 2020 stratégiát. Márciusig tartanak, tart majd ez a folyamat. Még várunk különböző tájékoztató dokumentumokat a bizottságtól, és ezek, ezen dokumentumok alapján, illetve az előkészítés alapján, ami itt folyik, fogjuk megvonni a mérleget. Aztán a CFP rugalmasságáról is döntünk majd, vagy elgondolkodunk. Ma van a második ilyen előkészítő munkacsoport, a bizottságot arra kértük, hogy számoljon be arról, hogy a Horizont 2020 program végrehajtása hogy áll, illetve a Connecting Europe Facility-ről is megkérdezzük a véleményüket. Aztán február 18-án lesz a következő előkészítő ülés, amikor is a migrációról és a külpolitikáról lesz szó az előkészítési szakaszt egy meghallgatás fogja lezárni, mégpedig egy költségvetési bizottsági eh, rendesülés keretében, mégpedig március 16-án, 17-én. Most következik a jelentéstevőnk. Ki kezdi? Tomá asszony, parancsolja Izabel. Köszönöm szépen. Aha ugye el is mondta elnök úr, van itt egy eh, munkanyag, amit megvizsgáltunk, és ezt fogjuk is majd a jövőben is, a több éves pénzügyi keret kapcsán még sokat vitatni. Még távol vagyunk attól, hogy megegyeztünk volna, és egyértelmű kijelentéseket tehetnénk. Most azt vizsgáljuk, hogy a Horizont 2020-as program, vagy a összekapcsolási program hogyan eh, járulhatnak hozzá, milyen összefüggésben vannak az MFF-fel. Ez a két program kicsit szimbolikusan kifejezi a, a költségvetési működésképtelenséget magát. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a két program rámutatott arra, hogy mekkora szakadék van a bejelentett prioritások, a viták, a szavazás a 2020-ig tartó éves pénzügyi időszak kapcsán megfogalmazott célok, elvek között és a végrehajtás között. Gyakorlatilag mindkettőnek megkurtították a költségvetését, és nem működnek. Ez a két program pedig a beruházásokat segíteni az Európai Unióban, ami ugye fő cél, illetve látjuk, hogy elmaradtak a befektetések, beruházások, és ez a két program tipikusan kiválóan szolgálhatná ezek újra fellendítésének célját. Harmadsorban pedig annyit tudunk mondani, hogy az a hozzáadott érték, ami egyébként ugye alapvető kritériuma volt a költségvetési vitáknak, hogy milyen európai hozzáadott értéket adnak. Nos, ez a két program tipikusan integrálja a kutatást, az infrastruktúra, a közlekedés fejlesztést, tehát tipikusan európai kompetenciák és a célokat szolgálják. Tehát ezeknek vitathatatlan a hozzáadott európai hozzáadott értéke. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 2014 óta amikor meg kellett volna találni a konkrét költségvetési forrásokat ezen programok működtetéséhez, akkor valahogy senki nem találta a pénzt. Senki nem volt igazán elkötelezett a programok mellett többé. Tehát ha 2016 költségvetéséről beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk itt az Európai Parlamentben, hogy noha a parlamenti nagy többség megszavazta ezeket a programokat, hogy ezeket jól meg kell finanszírozni, költségvetési értelemben szükség van rájuk, az Európai Unió befektetéseket akar. Nos, ezzel együtt végül is hozzájárultunk ahhoz mi is hallgatólagosan, hogy ezeknek a költségvetését megkurtítsák, és Ugyan javasoltunk alternatívákat, de a marginokat ugye javasoltuk, hogy használjuk ki maximálisan, hogy legalább ezeket a kurtításokat egy kicsit ellensúlyozzuk. A Horizont 2020-as esetében különösen. Végül pedig, amikor az utolsó egyeztetésünk volt a follow-up csoportban, az MFF follow-upja kapcsán, akkor a bizottság azt mondta, vagy olyan számokat idézett, amelyek megdöbbentettek minket, és ezek majd ma is elhangzanak, hogy hány kutatási projekt indult, illetve nem indult be a források meg nem léte miatt. Tehát a több éves pénzügyi tervezés kapcsán Szerintem a, a figyelem terébe kell helyezni ezeket a programokat, hiszen 2014-20 között már szavaztunk ezekről a prioritásokról, a parlament azonban azt látta, hogy ezek erodálódtak, még a megszavazott költségvetéseket is utólag felül bírálták, és elvették eh, tőlünk a költségvetési vitában való részvétel kompetenciáját is ezekben a témákban. Ez súlyos problémának látom, mert 2017-18-ban ugye elő kell készíteni a következő időszak pénzügyi tervét, és várható, ez már látszik is egyébként az előkészítő anyagokból, hogy még nagyobb átalakítása következik a költségvetéseknek, ami nem biztos, hogy jó hír. Köszönöm szépen. Most két óránk van arra, hogy levonjuk a következtetéseket. A következő módon próbáljuk strukturálni a vitát. Először erről a két programról beszélnek előadóink, és arról, hogy a második felében a mostani több éves tervnek mi vár majd minket a Horizont 2020 és az összekapcsolási eszköz kapcsán, és aztán pedig a mai ülésünk utolsó részében arról fogunk beszélni, hogy a következő pénzügyi tervről hogyan gondolkodjuk. Beszéljünk most a Horizont 2020-as programról. Megadom a szót Jacques Mété úrnak az Európai Bizottság részéről. Tisztelt elnök úr! Köszönöm a meghívást a bizottságba, és köszönöm a jó kívánságait, és én is minden jót kívánok önnek, az ön bizottságának e nehéz időkben. A kutatás fejlesztés ügyében remélem, hogy valami pozitívat is meg tudunk ma fogalmazni. Miről fogok beszélni? végigmennék a 2020-as program altémáin. Négy pontról fogok beszélni. Beszélni fogok arról, hogy két éven teltével mi is a jelenlegi helyzet, utána gyorsan megnézzük azt, hogy mi történt az előző programozási időszakban, hiszen van azért egyfajta folytonosság a kettő között. Utána röviden megnézzük, hogy milyen konkrét eredményekről számolhatunk be, bemutatva ezáltal, hogy milyen pozitív hatással jár a Horizont 2020, és utána pedig kapcsolatot teremtek majd az EFSZ és a Horizont 2020 között. Ami a Horizont 2020-at illeti, láthatják a DN is, hogy pozitív fejleményekről számolhatok be. Voltak ugyan költségvetési nehézségek az elején, de a COBÜ segített nekünk a nehézségek felszámolásában. Évente körülbelül 11 milliárd eurót ruházunk be a kutatásba és az innovációba. Itt a legfrissebb adatokat láthatják a dián. Ezek az adatbázisunkból származnak. Láthatják, hogy hány, hányan pályáznak, láthatják, hogy hány befogadható pályázat érkezik. Már 8, több mint 8000 projektet sikerült útjára indítani legalábbis az erőkészítési fázist illetően. Az éves sikerarány pedig 12,1%. Ez mindenképpen alacsony aránynak tekinthető, hogyha összehasonlítjuk az előző programmal, ott jóval magasabb volt ez a számarány. Ami az abszorpciós kapacitást illeti, érdemes ezt is megvizsgálni. Az összes sikeresen az értékelésen átment projektről van itt szó, azon projektek számáról, amelyeket finanszíroznánk, hogyha nem lenne nem lennének költségvetési korlátozások, azonban a költségvetési korlátozások miatt csak a projekteknek kb. egy negyedét tudjuk finanszírozni. Egyébként a költségvetés 100%-ának végrehajtásáról számolhatok be, és nagyon jól mennek a dolgok. Tekintsük át röviden az előző programot. Ez is 7 évre terjedt ki. 55 milliárdos volt a volumene, tehát némileg szerényebb volumennel rendelkezett, mint a mostani. Néhány kulcsfontosságú adatot olvashatnak le a diáról. A hetedik keretprogram egy teljes finanszírozási időszakra vonatkozott, még nem a Horizon 2020 esetében egyelőre csak két évről tudunk beszámolni. Láthatják itt például a publikációk számát, és így tovább, és összességében elmondhatjuk, hogy a kiválóság növelése szempontjából Európában ez a keretprogram rendkívül jól működött. Például az idézetek száma, a publikációk száma is azt mutatja, hogy nagyon sikeres volt a program. Láthatjuk, hogy rengetegen részt vettek a programban. Egyetemek, kutatók, kutatóközpontok vettek részt a programban. Közel 30 ezer szervezet vett részt a keretprogramban. Ez is azt mutatja, hogy nem egy zárt körről van szó, hanem sok új szereplő került be a programba. A program nagy részét, 86%-át az Európai Unióban költöttük el, azonban vannak társult országok, amelyek részt vesznek a finanszírozásban is, és persze élnek a program lehetőségekkel is. A következő dián egy kicsit többet tudhatunk meg mindenről, főként ami az eredményeket illeti. Mindig van egyfajta időbeni eltolódás, amikor kutatási projektekről beszélünk. A projektek esetében, többség esetében csak néhány év elteltével, néhány évvel a projekt lezárulta után kerül sor szabadalmaztatásra például, de már most látható, hogy számos szabadalom született a programból, és a kereskedelmi felhasználás területén is eredményeket látunk. Ezek mind azt mutatják, hogy a programok milyen sikeresek voltak, és volt egy program, Mari Skotowska Curie, amely a kutatók mobilitására vonatkozott, láthatjuk, hogy a világ össz, minden területéről, összes régiójából származó kutatók vettek részt benne sikerrel. A következő dián azt láthatjuk, hogy a hetedik keretprogramnak milyen kihatása volt, hiszen egy független külső értékelő megvizsgálta a hatásokat, és itt makrogazdaság értelemben nagyon fontos számokat láthatunk. A növekedés és a beruházás a hetedik keretprogram eredményeképpen 25 éven keresztül évi 20 milliárd euróra rúgott. Ez összességében 500 milliárd euró, hogyha összeadjuk, ami a munkahelyteremtést illeti, ezt egy kicsit nehéz számszerűsíteni, de legalább 130 ezer kutatói munkahely jött létre a program révén, 10 év leforgása alatt, és közvetett munkahelyteremtés is zajlott, 25 év alatt 160 ezer további munkahelyről számolhatunk be. Ezek igen jelentős számok, és becsléseink szerint minden, het, minden euró, amelyet a hetedik keretprogram ré, folyamán fektettek be, 7 eurót hozott a konyhára. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nagyon jól hasznosultak a beruházásaink. Néhány Példát mondanék, néhány konkrét példát, a hetedik keretprogram eredményességére vonatkozólag. Az első példa az ebola válsághoz kapcsolódik. A keretprogram révén sikerült nagyon gyorsan reagálni a válság okozta helyzetre. Több mint 7000-en hunytak el az ebola válság ideje alatt sikerült nagy sürgőséggel erőforrásokat gyűjteni, programokat útjukra indítani, és nagyon gyorsan sikerült tudományos eredményeket eszközölni röviddel a válság kitörése után. Nagyon fontos téma ez, hiszen most is egy újabb válsághelyzettel szembesülünk, biztosan hallottak a Zika vírusról, amely Brazíliában akut válsághelyzetet okoz immáron, és ma délelőtt hallottam arról, hogy már Európába is beszivárgott ez a vírus. Nem meglepő módon a szúnyogok terjesztik ezt a vírust, és hát tudjuk mindannyian, hogy az ilyesfajta vírusok milyen gyorsan terjednek, ezért is nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű kívánsokat kezelni tudjuk, meg legyenek a szükséges eszközök a válságkezeléshez. A második példa, amelyet említeni szeretnék, egy ipari példa, az ipari ágazathoz kapcsolódó példa. Itt egy olyan projektről van szó, amely révén víz, széndiokszid segítségével és napenergia segítségével kerozént állítanak elő. Ez a projekt azért fontos, mert a projekt segítségével jelentősen csökkenthető lenne a légiforgalom széndiokszid kibocsátása. Nyilván a piaci felhasználás, hasznosítás még várat magára, de legalább már megvannak a tudományos eredmények, megvan a szükséges technológia. A harmadik példa Ellen Ray példája. aki egy fiatal kutató, az USA vezető egyetemein dolgozik, Davosban is járt egyébként a múlt héten, és igen nagy benyomást keltett a közgazd- ott összegyűjt közgazdászokban. Ő egy nagyon tehetséges fiatal közgazdász, és ő is ösztöndíjat kapott a hetes keretprogramból. Azon fiatalok közé tartozik, akiket külföldről, illetve Európán kívülről megpróbálunk visszacsábítani Európába, és az ő története egy sikertörténete szempontból. Gyorsan azzal zárnám az előadásomat, hogy kapcsolat, felmutatom a kapcsolatot az EFSZ és a Horizont 2020 között. A jelentés tevő már röviden beszélt erről. A hírek inkább jók, mint rosszak. Úgy tűnik, hogy kedvező szinergiák állnak fenn a kettő eszköz között. Az f belül van egy infrastruktúrára és innovációra vonatkozó rész. A DIA azt mutatja, hogy számos kutatási és innovációs projekt finanszírozását már sikerült megoldani. Öt ilyen projekt van, amely a különböző tudományterületekre vonatkozik, és aztán van számos olyan projekt, amely készülőben van, és igen fontos szintén a kutatás és innováció szempontjából. És itt van a társfinanszírozás lehetősége is, amely rendkívül nagy lehetőségeket rejt. Összességében sikerült igen jelentős forrásokat mobilizálni, közel 25 milliárd euró értékben. Van egy másik terület is, a kkv végre vonatkozóan, az EPSZ-n belül. Itt különböző alterületekről beszélhetünk. A kockázati tőkére vonatkozik ezen belül az egyik, a másik a különböző garanciákra. Gyakorlatilag a kockázati tőke szempontjából közvetlenül támogathatóak az innovatív KKV-k. És itt vannak még a hitelek is. Az eszköz pontos neve Horizon 2020 20 Innofin, és itt sikerült a Horizont 2020-ból erre vonatkozó, vagy e, erre szánt forrásokat előre vonni. Így sikerült további 750 millió eurót rendelkezésre bocsátani, szintén az innovatív KKV-k számára. Sajnos némileg a saját sikerünk áldozatává váltunk, mert van egy 1 milliárd eurós költségvetés, a KKV garancia eszköznek ez a büdzséje, de várhatóan 2017-re már elfogy a pénz, a tervezett 2020-as végpont helyett, és végül mik a konklúziók, mik a következtetések? Először is rendkívül pozitív hatással voltak a keretprogramból finanszírozott projektek, nagyon magas az abszorpciós kapacitás, 100%-os a költségvetés végrehajtása, jóval több kiváló projekt létezik, mint amennyit finanszírozni tudunk, és igen jók a szinergiák a Horizont 2020 és az FC között. Úgyhogy jó hírekkel szolgálhatok, de természetesen Szeretném felhívni a figyelmüket a dia második pontjára. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Mété, pour... Euh, Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a megvilágító megjegyzéseket, nagyon bátorítóak ezek. A Horizont 2020 bizonyos módosításokat elszenvedett, hiszen az FC garancia alapját valahogy föl kellett állítani. Most pedig megadom a szót Jean-Pierre Bourguignon úrnak, az Európai Kutatási Tanács elnökének. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Elnök úr, először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy Európa jövőjének szempontjából ilyen fontos folyamatról elmondhatom a véleményemet. Európának nagyon sok kihívásra kell reagálnia, válaszolnia. Az összes lehetséget meg kell raga, lehetőséget meg kell ragadni, hogy ezt megtegyük, és ezért különösen fontos az, hogy az európai költségvetést fél időben felülvizsgáljuk. Tudom, hogy a parlament mindent megtesz azért, hogy az összes fontos adata eleme meglegyen ahhoz, hogy teljes képet kapjon. Sokan a negyedik ipari forradalomnak hívják, és ez témája volt egyébként Davosban múlt héten a World Economic Forumnak is. Tehát negyedik, európai, negyedik ipari forradalomnak hívják azt a fajta innovációt, amelyel egészen új gazdasági és technológiai módszerekkel dolgozunk. Nos, nagyon fontos az, hogy előkészítsük a az európai környezetet a jövő generációi számára. Pontosan ezzel foglalkozik a mi kutatási intézményünk is. A hetedik kutatási keretprogramban, illetve a, a, tudományos kiválóság oszlopán belül ezt próbáljuk megvalósítani. És igenis, mindent megteszünk azért, hogy új tudást alakítsunk ki, és hogy ezt fel lehessen használni a társadalomban. Mindent megteszünk azért tehát, hogy kutatóinkunk keresztül konkrétan és közvetlenül is hozzá járjuk ahhoz, hogy Európa képes legyen a kihívásoknak megfelelni. Egyébként nagyon egyszerű a mi elképzelősünk, öt éven keresztül finanszírozzuk, mégpedig folyamatosan és konzekvensen a kiválasztott tudósainkat. Csupán az alapján történik a kiválasztás, hogy milyen projektet nyújtanak be, különböző témákban, fizikában, mérnöki tudományokban, tudományban, emberi biológiában vagy társadalomtudományban is. Egyetlen kiválasztási kritérium van, mondom, a tudományos minőség, nagyon magas a színvonal ez, ebben a kiválasztási módszerben, és ez garantálja a kiválóságot. Az elmúlt nyolc évben a kiválóság jelévé vált az, hogyha valaki ösztöndíjat vagy támogatást kap a kutatási, köz, a kutatási tanácstól. Úgy döntöttünk, hogy költségvetésünk kétharmadát a fiatal kutatóknak szánjuk, ezek általában 30-40 évesek, Körülbelül 4000 fiatal kutató lett így tudományos szempontból autonóm. Ne felejtjük el, hogy körülbelül 40 ezer doktorandusz dolgozik a mi csapatainkban, ezeknek a 25%-a Európán kívüli. Optimálisan szeretnénk fölhasználni azt a költségvetést, ami felett rendelkezünk. Éppen ezért független ex post kiértékelést alkalmazunk, amint befejeződik egy program és ezen keresztül értékeljük ki azt, hogy, elér, el, hogy elértük a célkitűzéseket. Erre még visszatérek. A tudósoknak nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatot ápoljanak a közösségükkel, és próbáljuk azt megvalósítani, hogy a kezdeményezés szabadságát élvezzék a tudósok. Úgy véljük, hogy egyszerű folyamatokkal lehet elősegíteni a tudósok munkáját. Nagyon fontos továbbá az elbírálás minősége. Minden egyes kiírásnál, pályázati kiírásnál, és évente három ilyen van, körülbelül 350 tudós, magas szintű tudós, Elnézést, de elvesztettem a papíromat. Comme en relation étroite avec leur communauté. Tehát úgy gondoljuk, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon szigorúan kell elbírálni pénzügyi szempontból a mi tevékenységünket, viszont tudományos szempontból meg kell adni nekünk a szükséges szabadságot. Nagyon fontos tehát, hogy a tudósok kezdeményezéseire történjenek, vagy kerüljenek kiválasztásra a projektek. Van egy Executive agency az RCA, az a feladata, hogy működtesse a mi kutatási tanácsunkat, vagy kutató tanácsunkat sikerül rajtuk keresztül elérni azt, hogy nagyon jó, minőségi, magas színvonalú tudósok dolgozzanak nálunk, illetve velünk. Ez egyébként nagyon nehéz munkát jelent, általában egy hónap minden két évben, ami a pályázatok kiválasztása vagy elbírálását jelenti. Egyébként értékeljük később a pályázóknál, illetve a, kezdeményezéteknél, hogy hogyan vélik, a, mit gondolnak a kiválasztásról, általában 93%-os a megelégedettségi ráta. Tíz éve működünk. 9 milliárd eurót osztottunk ki 6 ezer pályázók között. Nagyon alacsonyak a működési költségeink, körülbelül 2 százalék. 1,35% a hiba arány a, köz, a menedzsmentben, és általában 22 napon belül kifizetjük a ösztöndíjakat, illetve a finanszírozási segély. Minden évben 100%-át felhasználjuk a költségvetésünknek, ami azt mutatja, hogy a közpénzekkel kiválóan gazdálkodunk. Ezen kívül el kell mondjam, hogy a mi intézményünk egyértelműen a kiválóság márkája. Öt Wolf díjas, öt Fields díjas és öt Nobel díjast termeltünk már ki. Nagyon fontos az is, hogy a legidézettebb cikkek egy százalékát amelyeket a tudományos folyóiratokban lehet olvasni, a mi kedvezményezetjeink írták, és pontosan ezen tudományos cikkek alapján döntik el a különböző ö, ipari cégek, a különböző kormányok, vagy, ö, vagy civil szervezetek, hogy merre kell elindulni egy radikális innováció irányába. Egyébként nagyon sok szabadalmunk is van, Valószínűleg ez még emelkedni is fog. Az ex post értékelések, amelyek független hát függetlenül készítünk, azt mutatják, hogy a szerződéseink 20% esetében beszélhetünk átütő tudományos eredményről, és 51% esetében komoly előrelépésről. Ez a 71% ez kiváló arány, nagyon sikeres. Ezt az értékelést minden évben megismételjük, így kvalitatív módon is meg akarjuk mutatni azt, hogy nagyon nagy hatással van az, az a tudományos kutatás, amit mi támogatunk. Vannak olyan kedvezményezetjeink, amelyek, akik még közelebb szeretnének kerülni a piachoz, illetve a társadalomhoz, ezért egy új programot alakítottunk ki, ez az úgynevezett koncepciótesztelés, vagy proof of concept, ennek is nagyon nagy sikere van, és ez kiterjed az úgynevezett European Business Angels Networkre is. Nem idealista a mi működési módszerünk. Egyértelmű az, hogy szabadságot kell adni a kutatóknak, így lehet a legjobban elérni az innovációt. Komoly kihívásai vannak Európának, éppen ezért nagyon fontos, hogy jól dönt, jó döntéseket hozzon, azokra bízza a fejlesztés, akik hisznek Európában a tudósaink pedig alig várják, hogy tehessenek valamit Európáért. Ahhoz, hogy előrelépjünk, nem elég kipipálni az összes rubrikát, hanem nagyon fontos az is, hogy minden energiánkat az adott célnak szenteljük. Éppen ezért kell elérni azt, hogy az Európai Unió határozottan letegye a voksát a kutatás megvetésében is megvalósuljon. Európát sokszor az öreg kontinensnek gondolják. Az, a kutatási központunkat, vagy tanácsunkat 2007-ben hozták létre, és radikális innovációt valósítottunk meg. Egyértelmű az is, hogy hozadott értéket képviselünk, nagyon nyitott a működési rendszerünk, nincs hely itt a korrupciónak, sem a mutyizásnak, amely sajnos a lokális kezdeményezéseknél sokszor jelen van. Sokan minket választanak a nagy országok pénzügyi ügynökségei közül is, igaz ez az Egyesült Államokra, Kínára, Japánra vagy Kóreára. Egyébként hamar aláírtunk ezekkel az országokkal különböző egyezményeket, és sok kutató jön tőlük is. Egyébként sokan tőlünk másoltak le bizonyos munkamódszereket Európán kívül. Nos, a hetedik keretprogram 2013-ban véget ért, és a 2014-2020-as időszakra 100 millió euróval kevesebb dotációt kaptunk, mint 2013 A 2017-től indul el megint a um, felemelkedő, attól, kap, attól kezdve kapunk majd nagyobb finanszírozást. Nos, ez azt jelenti, hogy szabályokat kellett hoznunk, most már nehezebb nálunk megismételni egy pályázatot, sokak szerint túlságosan szigorú is ez. De bizonyos pályázatokat, amelyek nagyon magas szintűek, vissza kell utasítanunk. Nos, nagyon 1,8 milliárd eurónyi kiváló minőségű kutatást utasítottunk vissza 2014 óta. Sajnos emiatt sokan nem is jelentkeznek. Az európai kutatók egy százalékánál is kevesebbet tudunk így támogatni. Ezt a számot, ezt az arányt szeretnénk növelni, hogy az emberek azt gondolják, a tudósok azt gondolják, hogy igenis lehetséges az, hogy támogatást szerezzenek tőlünk. Nos, 1,7 milliárd eurónyi összeggel gazdálkodhatunk 2020-ig. Nagyon fontos az interdisziplináris kutatás támogatása. Ez alapillére a negyedik ipari forradalomnak. Európából szeretnénk főszereplőt faragni ezen a, ezen a téren. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szinergia programunk mindenképpen életképes, és gond, ezt kimutatja egy tanulmány is, amit nemrég készítettünk. Nos, ehhez a programhoz az szükséges, hogy meg kell triplázni a neki szánt költségvetés, ez évente kb. 400 millió euró lenne. Európától azt várják az emberek, hogy az európai intézmények megfelelően határozottak legyenek, és ne, legyen, ne féljenek az innovációtól. Amikor a központunkat létrehozták 2007-ben, akkor körülbelül ezt a célkütőzést kaptunk. Nagyon is sikeres, és ezt az Európai Bizottság egyik biztos, Carlos Möldes is elmondta, nagyon sikeres a mi központunk, hiszen mindenképpen egyértelmű az, hogy hallottak már rólunk, amerre megyünk, az mindenhol a kiválóságot jelentése és szerint ez a legjobb dolog, amit az Európai Bizottság létrehozott 2007 óta. Most a társadalódóhoz fordulok, mielőtt kérdések, válaszok körét megnyitnám. Talán 25 percünk van erre. Ahogy Mete úr elmondta, a bizottság véleményét, úgy most más résztvevők véleménye is érdekelne minket. Parancsoljon! És úr, Tomászony, két kérdésem lenne. Ha jól értettem, amit a bizottság képviselője mondott, a bizottság nagyjából elégedett a Horizont 2020-as program finanszírozásával, ugyanakkor szeretném tudni, hogy értékelték-e, hogy ezt a programot mennyiben befolyásolta az FC vonalon a költségvetés csökkentése, és a társfinanszírozás sikerült-e lefedni költségvetésileg, vagy sem. Második kérdésem pedig egy olyan, amelyre részben már ugyan válaszolt, hogy az FC-nek lehet-e olyan következménye, hogy a projektek frontloadingja előrehozása érintődik a 2014-20-as időszakban, vagyis főleg az első időszakban, ami 2017-ig tart. Nekem is lenne kérdésem, ha az MFF revíziójáról beszélünk, nem tudom, hogy most szabad erre áttérni, de ön ugye arról beszélt, hogy a 2000, összehasonlítva a két időszakot, a 2017-től 20-ig terjedőt és utána következőt. Most jobb lesz a sorsunk, vagy sem? Ez nem derült ki pedig lényeg. Én nem akarok az fc vel kapcsolatban semmit sem javasolni. Elő, egyelőre szeretném megérteni a valóságot, hogy a dinamika gyorsul, vagy lassul, vagy stagnál, vagy mi lesz a helyzet. Kíván-e válaszolni a társelőadóink kérdéseire, uram? Parancsoljon. Nyilván. Tomás azt mondanám, számítási területen 2,2 milliárd eurót vontak ki a programból, ez tény. Nyilván a két eszköz között létezik szinergia, és ez jó is, hogy így van. A 2020 Horizont program pénzügyi háttere és a másik program pénzügyi háttere között van szinergia, és kompatibilis a két program. Idáig rendben is lennénk. Ami persze, hogy azt illeti, hogy ennek a 2,2 milliárdos csökkentésnek mi a konkrét hatása a támogatásokra, a kiosztható pénzekre. Nyilván újra elosztásra lesz szükség, és a grantek helyett inkább loanok és equity fognak majd érvényesülni, tehát más paradigmában gondolkodunk. Az FC elleni támadás a kutatási fejlesztési területen pedig nyilvánvalóan, ahogy Medas eh, is elmondta, a kutatási fejlesztési terület az EFSZ-nek a prioritása, és csak ösztönözni szeretnénk a végrehajtókat arra, hogy az EFSZ-t eh, vigyék, tartsák fönn, alkalmazzák erre a célra. Ez egy egyben gyakorlatias és kicsit diplomatikus válasz is volt nyilván. A Horizont 2020-as program tehát egy teljesen új paradigmát követ, és ezt figyelembe kell venni. Ugye ez networkinges program teljesen más logika alapján működik, mint a korábbiak. De persze a komplementaritás érdekében a különböző eszközök összhangján még kell dolgozni. Ami a, a dinamikát illeti, angolul válaszolnék erre, a Horizont 2020-nak még nem látható a vitának a vége, itt még lesznek le és feltartó ösvények. Az tény, hogy mivel a Horizont 2020-as program ugye inkább társadalmi kihívásokra próbál reagálni, és teljesen új módon, tehát más a dinamikája, mint más programoknak, de szerintem igenis sikeres. Tudjuk, hogy mik az úgynevezett societal changes, ugye az energiaválság, a klímaválság, ugye az iparválsága, az a feszültség, amiről beszéltem, az a hetedik kuratási program kapcsán azonban nőni fog, mert itt van egy visszalépés, nagyobb ugyanaz az összköltségvetés, 55 helyett ugye 70 millióról beszélünk, de, a, de sokkal több a jelentkező, mint amennyi támogatni tudunk, tehát relatíve ezt negatívan fogják megélni a jelentkezők. Ugye nemzeti szinten is aztán ráadásul csökkentették a tagállami költségvetési hozzájárulásokat Brüsszel párhuzamosan, tehát ez is érinti a szereplőket, de az a 12-12,5 százalékos átlagos érték amit uh, itt uh, kaptunk, ez tényleg túl alacsony. És Jean-Pierre már kifejtette, hogy az FC tekintetében ez miért alacsony, de a mi területünkön is a siker ráta egyes területeken akár olyan alacsony, tehát 3 os Tehát ez ijesztő, mert egy idő után az átmegy a lottó világába. Nem lehet kimutatni semmilyen korrelációt a források és eredmények között, tehát ezt mindenképpen kezelni kell, és ez egy súlyos kihívás. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Most akkor a következők fognak felszólalni. 15 percünk van erre. Hatan, elsőképpen Rübik úr. Ja, recht herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Láthatjuk, hogy egy hatalmas dinamika alakult ki. Engem mindenek előtt a nemzetközi dinamika érdekelne. Hogyan alakultak a programok az Európai Unión kívül, és a jövőben mire fektetnének hangsúlyt? Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy utalta arra, hogy ez Európa jövőjéről is szól. A Horizont 2020 és az FC Európa jövőjét is érinti. Sokat beszélünk Európa múltjáról, és nem igazán beszélünk eleget arról, hogy hogyan alakul majd Európa jövője. Ennek háttere előtt, és annak háttere előtt, hogy az FC a hosszú távú ipari projektek számára is finanszírozást nyújt. Érdekelne, hogy mit gondol a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról, hogyan tudjuk kezelni azt a helyzetet, hogy rengeteg projekttel pályáznak, amely eleget tesz a követelményeknek, a kritériumoknak, de mégsem kerül be a projektek szűkebb körébe, és nem tudjuk az összeset finanszírozni. Egy ideális világban nyilván olyan projekteket választanánk ki, illetve kiválasztanánk az összes projektet, amely eleget tesz a követelményeknek, de... Manka úr, parancsoljon. Gyakorlom, pán predseda. Az MFF-en belül nincs elég ilyen eszköz. Manka úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadást is, rendkívül érdekes dolgokat hallhattunk. Decemberben az ipari ügyekkel foglalkozó szakbizottságunkba ellátogatott Katainen képviselő, aki beszélt az EFSI projektekről, és nagyon lelkesen beszélt a listáról és a bekerült projektekről. Megemlített egy franciaországi projektet is, amelyel az épületek villamosenergia felhasználásának hatékonysága növelhető. Magánkézben lévő épületek körül van szó, ami pedig a finanszírozást illeti egy az egy arányú társfinanszírozásról volt szó, tehát a pénz felét a magánberuházó adja, a másik felét pedig az Európai Unió. Korábban, amikor a az önkormányzatoknál voltam aktív, akkor mindig azt a nézetet képviseltem, hogy nincs szükség EU-s forrásokra, hiszen meg lehet ezt oldani önállóan is. Amikor Katajnán megkérdezte, hogy miért van szükség európai forrásokra, akkor egyszerűen csak azzal válaszoltak, hogy hát igen, erre szükség van. De szerintem érdemes lenne fel, felülvizsgálni a különböző beruházásokat a tekintetben, hogy valóban szükség van-e az EU szintű finanszírozásra? De, de la recherche. A kutatás és beruházás témájáról beszélünk, és szerintem, hogy az FC, az FC tevékenységén belül is fogunk, fogjuk ezt még elemezni márciusban. Fernandes úr, köszönöm elnök, elnök úr! Úgy látom, hogy a Horizont 2020-nak ugyanolyan sok, többszöröző vagy sokszorozó hatása van, mint a Juncker tervnek. Nos, nagyon fontos az, hogy, és a parlament is ezt szeretné, hogy visszategyük onnan a pénzt, ahon, oda a pénzt, ahonnan elvettük. Most 2,2 milliárd euróról beszélek. Pontosan azért, mert van ez a sokszorozó hatás, és azért is, mert itt szinergiáról beszélünk, de ne feledjük el, hogy itt nem hogy itt komplementaritásról van szó, tehát kiegészítő jellegről, nem pedig fölváltunk valamit más valamivel. nem arról van szó, hogy az EFSI megcsináljon valami olyat, hogy végrehajtson valami olyat, amit a Horizont 2020 nem tud. Nem. A Juncker terv elve pontosan a, a hozzáadott jelleg, az addicionalitás. És ha valaki azt mondja nekünk, hogy nem kell itt 2,2 milliárd, mert az FC pont elvégzi azt, amit a Horizon 2020-nak 20-nak kellett volna, akkor szerintem, aki ezt mondja, az nem tartja tiszteletben a szabályt, mert a szabály szerint itt addicionalitásról van szó. Hogyha egyetért a parlament azon gondolatával, hogy hogyan kell az MFF-et felülvizsgálni, konkrétan azzal, hogy itt addicionalitásról van szó, és arról, hogy vissza kell adni azt a pénzt, amit elvettünk a garancia alap felállításának céljára. Nos, akkor önök szerint mekkora lenne a megfelelő összeg, mert szerintünk ugyanazt vissza kéne szolgáltatni, amit elvettünk. Köszönöm, Jován úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzésem volna, és talán egy kérdésem. Az első megjegyzésem arra a diára vonatkozik, amely az esettanulmányokat, illetve konkrét példákat mutatta be. Konkrétan az ebolás példára térnék ki. Nagyon nagy örömmel láttam, hogy az EU-s költségvetés ilyen konkrét cselekvést eredményezett az ebola válság kezelésében. Amikor azonban az ebola válság kitört, gyakorlatilag a sajtó csak az USA tevékenységéről cikkezett. Biztos vagyok benne, hogy sokan itt a teremben, de az EU-ban is nem tudják azt, hogy az Európai Unió egyáltalán tett bármit is a válság megoldásáért. Ebből érdemes lenne levonni a tanulságot, jobban kellene kommunikálni azt, hogy az EU a kutatás területén mit tesz és hogyan teszi. Mindannyian eredményeket akarunk látni, és nyilván fel is akarjuk mutatni, hogy eredményeket érünk el. Ami a kérdésemet illeti, ez a szinergiákról szóló diára vonatkozik. Sok példát láthattunk arra, hogy az FC finanszírozását a kutatásban és innováció fejlesztésre használták fel. De úgy láttam, egyetlen egy olyan példa volt, ahol a Horizont 2020 és az FC forrásait egy konkrét projekt esetében felhasználták. Jó lenne több példát látni arra, hogy ez a két eszköz hogyan hat együtt. Miért nincs több példa erre? Csak azért, mert még nem haladott előre a Horizont 2020 eléggé? Donan úr, köszönöm szépen elnök úr, miközben hallgatom ezeket az értékeléseket. Érdemes lenne megtudni, hogy illetve hát a bizottság Horizont 2020-as program pénzügyéről szóló beszámolót. Úgy gondolom, hogy világosan le kell szögezni, hogy a társadalom átalakulóban van nyilván, és ennek részben a tudomány a része, de éppen ezért kell a kutatás magát támogatni, és vissza kell helyezni a helyére a multiplikátor szerepbe. Az FC nek az EFSI-t sikerre kell vinni, tehát jó lenne, hogyha a bizottság és persze a tanács is megfontolná újra, hogy tényleg a kutatása Európa fő prioritása. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Spanyolul folytatnám. Van egy általános jellegű kérdésem. Como noticia y como realidad, Nos, a Párizsi klímaváltozással foglalkozó konferenciáról hogyan vélekednek? Ön szerint ennek fényében a 2000, Horizont 2020-ban kell -e változásokra, változásokat kieszközölni, hogy tudjuk tartani a kötelezettségvállalásaink az, amire, amikre Párizsban ígéretet tettünk, elvileg már megtettük, vagy, vagy elvileg már jó úton járunk, megtesszük azt, amit várnak tőlünk, jól haladunk. Aztán azt is meg szeretném volna kérdezni, amit Fernandes úr megkérdezett. A Horizon 2020-ra nagy, nagy szükség van. A bizottság mikor szeretné visszaadni azt, amit innen elvett, az EFSI számára, hiszen nagyon fontos, hogy garantáljuk a Horizont 2020 sikerét. Megérdemli, hogy sikeres legyen. Mi helyzet a kifizetésekkel? Van arra esély, hogy ugyanaz a probléma áll elő, mint 2014-ben? És vannak még konkrétabb kérdéseim is. Nincs elég részletes költségvetési kimutatásunk, nem tudjuk így, hogy az úgynevezett eh, Societal Challenges and Industrial Challenges, Industrial Leadership eh, témában eh, hogyan haladnak. Itt PPP-k vannak, vagy közös kezelés, mit a helyzet? Nem lehetne egy kicsit átláthatóbban kezelni ezt a kérdést, hogy jobb lebontásban megismerkedhessünk az adatokkal. Még egy dolog. Költségvetési megszorításokat kellett elfogadnunk, és a Joint Technologies Initiative projekt esetében is ez történt. Ott is voltak egyetemi kezdeményezések. Szerintem nem feltétlenül ez a legjobb módja annak, hogy eljárjunk. Önök egyetértenek ezzel az aggájjal? Még egy utolsó kérdés. Úgy tűnik, hogy megfelelően tartják a KKV-kre vonatkozó projektjüket. Gratulálunk ehhez. De van egy kis problém, problémánk a társadalom részére, társadalomnak szóló tudomány, projekt, hogy áll, megvan az összes célszám. Köszönöm. Kolmel az utolsó. Vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm ezeket a markáns hozzászólásokat. Kérdéseim új irányokat jelölnek ki. Először is szerettem volna tudni, hogyha már a siker kvótákról beszélünk, akkor mit tekintünk sikernek? Ki és hogyan definiálja a sikert és a sikertelenséget? Itt látjuk a számokat, sok ezer projektről beszélnek, csak azt nem tudjuk, hogy mit tekintünk sikernek. Az Európai Unióban, a bizottságnál hány ember és milyen kritériumok alapján értékeli ezeket a projekteket? bizonyára önöknek nagyon kiváló szakembereik vannak, mert a legkülönbözőbb területek projektjeit kiválóan meg tudják ítélni, hogy sikeresek-e vagy sem. Tehát érdekelne, hogy hogyan mérik a fenntarthatóságot, a hozzáadott értéket, vagy van-e olyan is, amit sikertelenségnek ítélnek, és milyen alapon? aztán ugye az egyik projekt támogatást kap, a másik nem, akkor ez ugye egy kicsit versenytorzító, és ezt beszámítják-e az értékelésbe, ennek a negatív hatását? Köszönöm. Most tudom, akkor ha kíván, akkor ö, válaszolat valamennyi felvetésre 5 percet tudok adni ennek. Melyik kezdi? Burjon úr? mikrofon nélkül, vagy a másik kolléga úr mikrofonnal. Az EFC fejlődése kapcsán egyértelműen leszögezhető, hogy gyorsan előállt egy olyan helyzet, hogy számos ügynökség különböző országokban összeállt, hogy az ERC, ERC és az NSF és a GSPS is, a japán GSPS, vagy a koreai tudománytámogató alap, vagy a kínai NSF. Tehát nagy országok jelentős kutatási szervezetei azonnal felkapták a fejüket a lehetőségre, és arra is figyelmesek lettek, hogy az ERC teamben is esetleg dolgozhatnának. India is csatlakozott ezekhez, Kanada is, Ausztrália is, Brazília is már majdnem ott tart, hogy teljesítse a kritériumokat, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt összeállt ez a hálózat, és a világ legjelentősebb országai az ERC-vel való lojalitásukat kifejezésre juttatták. Kíván-e Máté úr is válaszolni a felvetésekre? Hogyne nagy örömmel. Kérlek? Hogy röviden válaszoljak rövid úrnak. A nemzetközi együttműködés a Horizon 2020-on belül némileg csökkent. Miért? Azért, mert a BRICS országokat már nem támogatjuk, ők saját pénzükkel járulnak hozzá ezekhez a programokhoz, ez némi hízagot, szakadékot szült, de próbálunk odafigyelni a jövőben is erre a területre. Módi asszony az ipari szereplőkről egy nagyon komplex kérdést tett fel, de egyszerűen válaszolva, a Horizont 2000 20 egyfajta fejlődésen megy keresztül, és az innovatívabb projektek felé történik egyfajta elmozdulás, olyan projektek felé, amelyek piac közelébbek. és gyakorlatilag azt látjuk a Horizont 2020-nál, hogy az ipari részvétel nő a hetes keretprogramhoz képest. Ez egy nagyon jó dolog, mert a hetes keretprogramot elemző szakértők is pontosan ezt javasolták. A különböző kísérleti projekteknek most egy második szakaszánál tartunk, ez is nagyon fontos az ipar számára. Egy dolog, egy baj van ezzel, hogy ezek drágább projektek, de mindeközben azt is látjuk, hogy a PPP konstrukciók visszatérőben vannak Manka úrra, úr kérdésére válaszolva. Itt van az FC projektek listája, azon projektek listája, amelyeket eddig finanszíroztunk a kutatás innováció területén. Van itt egy finn példa, az FC 75 millió eurós finanszírozással járul hozzá, míg az egész beruházás, amelyre szükség lesz, 1,2 milliárd, és várhatóan ezer munkahelyet lehet ezzel teremteni. Az FC-nek tehát egy nagyon lényeges áttételi hatása van, de nem igazán tudjuk még egyelőre megbecsülni, hogy ez az áttételi hatás mekkora lesz, majd az idő megmutatja. Egyelőre azonban pozitívan látjuk ezt, Fernández úr. Értem az ön évrendszerét az addicionálás témájában, és hogy mi a, milyen szellemiségben készült ez a pénzügyi eszköz, és az is biztos, hogy nem szabad szembeállítani a két eszközt. De van itt egy politikai jellegű kérdés is, illetve költségvetési lehetőségre vonatkozó kérdés. Nem tudom, hogy pont az MFF keretén belül kell erről vélek, vagy véleményt cserélnünk, úgyhogy csak óvatosan mondani el a véleményemet. Meséltem egy projektről, az IMI kezdeményezés további 250 millió eurót költött a különböző euró, e- ebolás kutatásokra, illetve konkrétan a védőoltásra. A helyzet az, hogy valóban jó beruházók vagyunk, de rettenetesen kommunikálunk, és hogyha az, van egy terület, ahol az amerikaiak sokkal jobbak, mint mi vagyunk, az a kommunikáció. A kommunikációs készségeinket mindenképpen növelni kell, teljes egészében egyetértek önnel ebben. Ami az FC és Horizont 2020 együttes hatását illeti a szinergiákat, még nagyon az elején járunk, kicsit elhamarkodott lenne bármit is mondani erről. Egyelőre annyit látunk, hogy pozitívan indult el ez a dolog, de többet várunk ettől. Ja, Denano úr, többféleképpen is lehet támogatni a kutatást és innovációt. A Horizont 2020 alapvetően támogatáson alapul, de vannak pénzügyi eszközök is, az EPSZ is ide tartozik. De más mechanizmusokra is lehet gondolni. Például a tax credit egy elterjedt jelenség, tehát az adóbeli kedvezmény kutatás támogatása esetén. A lényeg az, hogy a lehető legnagyobb, lehető legjobb hatékonyságot érjük el. Maragall úr, számos kérdést feltett. A COP21 eredményével és következtetéseivel kezdte. Ez valóban egy társadalmi kihívás, Úgy gondolom, hogy a Horizont 2020-al megvan a megfelelő rugalmasság. A munkaprogramunkat évente vagy két évente felülvizsgáljuk, ezek gyakorlatilag pályázatok a jövőben bizonyára lesznek olyan tevékenységeink, amelyek például a megújuló energiaforrásokkal foglalkoznak. Az az energetikai célkitűzés, amelyet kitűztünk, azokat, azoknak eleget teszünk, tehát ezzel semmi gond nincs, benne vagyunk a határértékekben. Horizont 2020 és költségvetés eleinte voltak komoly gondjaink, főleg a kifizetések területén, voltak, megerő, voltak megszorító intézkedéseink, de most már visszatértünk a rendes kerékvágásba, ezt örömmel mondom és amit a parlamenttől kértünk költségvetésként, azt ők megadták, ezt köszönjük. Aztán a Horizont 2020 tárgyalásokról is feltett egy kérdést. Ez mennyire van kiegyenlítődve, de ez mennyire kiegyenlített az iparral való együttműködésre, meg a PPP-re gondolok. kollaboratív kutatásról van szó, de bizonyos ipari projektekre koncentrálunk, legyen az orvostudomány, vagy aeronautika. Nagyon fontos az, hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget a részvételre, azt hiszem, hogy erre utalt is. Nagyon odafigyelünk arra, hogy mindent a lehető legnyitottabban tartsunk, és nyílt pályázati kiírásokat szeretnénk kiírni, de nyilván attól függ, hogy mindez minden területen történik, például a IKT területen nagyon sok a PPP, mert ez egy alapvetően ipari jellegű ágazat. A tudományos élet és az ipar részvételének arányára is rákérdezett. Mi szeretnénk, hogyha az ipar is ott lenne, mert valójában az ipar teremti a munkahelyeket, ők hoznak új gondolatokat a piacra, de alapkutatásra is szükség van, mert a kreatív áttörés innen származik. És ezért fontos a kutatótanács, és költségvetési szempontból is kiemeltük ezt, látható ez a Horizon 2020-ban, ismét köszönet a parlamentnek. KKV-ket illetően itt is minden rendben halad. Van egy KKV eszközünk, konkrétan ennek a célnak szentelve, úgyhogy a statisztikák is jók. Kolmel úr sikerarány. Ez a pályázók és az elfogadott pályázatok aránya. Az értékelés egyébként nem mi végezzük, független szakértőink vannak, általában Brüsszelben történik mindez, több ezer személyt jelent ez, ez független ez alapvetően egy független folyamat, az egyik legfontosabb kritérium a kiválóság, a pályázatok minőségét elemzik, tudják mennyi pénz van összesen erre, és aztán ajánlásokat írnak, és így sorba rendezik mintegy a pályázatokat. És költségvetési lehetőségeinkhez mérten meghúzunk egy vonalat, hogy meddig tudnánk a projekteket finanszírozni. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok olyan projekt van, amely a küszöböt megüti, tehát ilyen szempontból sikeresek, tehát a, egy bizonyos szintnek megfelel, de miután nincs elég pénzünk, kevés a költségvetés, nem tudunk mindent finanszírozni. Tehát minden harmadikat tudunk ezekből, tehát a potenciálisan jó projektekből finanszírozni. Elnök, köszönöm. Köszönöm. Ezáltal a Horizon 2020 szakasz végére érünk, jön a Connecting Europe Facility. Olivier Onidi következik, körülbelül 10 percre, ha gondolja, és mondjuk ne negyed óráig tartson. Thank you, Chair, for... Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy áttekintést adhatok arról, hogy hol tartunk az összekapcsolási eszközzel. Ez egy teljesen más téma, mint a Horizont 2020. Ennek a programnak is persze az innováció a célja, a kutatás és a foglalkoztatás közötti kapcsolat megteremtése a három kijelölt területen közlekedés, energiahálózatok és telekommunikáció területén. Ha megnézzük a program helyzetét két év működés után hasonló helyzetet látunk, mint a Horizont 2020-as program kapcsán, tehát magas a siker arány, és jelentős volt a három ágazat által kapott pénz, előrehozott elosztás. A telekommunikációs és energia ágazatban 20%-át, vagyis a pénzek ötödét már elköltöttük a projektekre, és 90% körüli ugyanez az arány a közlekedési ágazatban, ami azt jelenti, hogy a közlekedési ágazatban gyakorlatilag mindent megvalósítottunk, amit vállaltunk. Ugyanakkor nem tudunk újabb projekteket bevenni. Ami a kifizetési arányt illeti 14-15-ben, egyszerű a helyzet, százszázalékos minden esetben, teljes körű és százszázalék körüli a kifizetések aránya. Ha most az, a közlekedési ágazatot nézzük a három közül, a CEFET. Nagyon magas siker kvótát állapíthatunk meg. A projektek érettek, jók voltak. Az első kiírás során 12,8 milliárd eurót sikerült szétosztani 263 projektre, és a sikertelenség aránya itt nem annyira rossz, mint a kutatási területen, tehát a, a, az ICT területén ö, több a gond, de nagyon komoly az előszűrés, úgyhogy ez oda vezetett, hogy itt nagyon alacsony lett a hiba arány. Az idei, pontosabban a 2015-ös évben 7,5 milliárd volt folyósítható, ebből 6,5 milliárd a kohéziós borítékból származott. A programokról való döntést 2016. júliusára várjuk. Ami az energia ágazatot illeti, az első kiírás ugye 2014-ben volt, nagyon sikeres volt, 647 milliót sikerült kiosztani 34 fellépésnek. A 2015-ös második és harmadik kiírás során majdnem 400 milliót osztottunk ki további 35 fellépésre a jelenlegi prioritások között nagyon nagy támogatást kap az Energiauniót segítő projektek köre, illetve a bizottság által horizontálisként megjelölt célkitűzések, egyes országok izolációból való kiemelését, az úgynevezett energiaszigetek megszüntetését szolgáltató projektek, illetve a, az úgynevezett bottleneck megszüntetésére irányulók. Ami a telekommunikációs ágazatot illeti, itt a költségvetés jelentősen csökkent a prioritások átrendezése miatt, ezért az itteni számok nem annyira látványosak, mint az előző két ágazatban. De itt is azt mondhatjuk, hogy a sikerráta legalább ugyanolyan jó, mint a másik két ágazatban, itt csak az összegek jóval kisebbek, itt ugye a grant és a procurement a két formája a pénzosztásnak. Az utóbbiak ugye az alapvető közszolgáltatások területén működik, a grantek pedig a magánprojektek, a big data projektek támogatását szolgálták. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, az önök szervezete is nagyon bölcsen döntött akkor, amikor az összekapcsolási eszközt a Juncker terven belül úgy fogalmazta meg, hogy a stratégiai beruházási alappal összhangban tette ezt, és egyből három ágazatot jelölt meg, mint a, amelyeken a kutatást érdemes finanszírozni. Ez az alapvetés végül is folytatódott. Itt láthatók a pénzösszegek, amelyeket az egyes ágazatok kaptak. Ezek a számok 2014-15-ösek. Jelenleg arról beszélünk, hogy a European Fund for Strategic Investment, a stratégiai beruházási alap most mennyiben fogja megborítani az eddigi tervezést. Ami a célokat illeti, itt már négy, pontosabban a három ágazaton belül további alprojekteket jelöltünk meg, ilyen kiemelt altémák. Az innováció az európai vasúti jelzőrendszerekben, a, a, a közlekedés menedzsment rendszerek a légi közlekedésben, illetve a hajózás új normáinak érvényesítése és az új típusú mobilitás, ideértve az elektromos járművek elterjedését. A CEF pénzügyi eszközei tulajdonképpen kísérletezésre költhetők. Arra fordítjuk őket, hogy ezeket az új irányokat kitapossuk. Az energia ágazatban ugye van egy hosszú távú támogatási igény, hiszen ezek nagyon nagy lélegzetű projektek valamennyien. A telekommunikációs ágazatban pedig a rendszerek modernizációjára, a szélessávú hálózatok megújítására, fejlesztésére fordítjuk az összegeket, illetve a telekommunikációs infrastruktúrát kiegészítő célokra. A CEF 2016-os terveiről szólván várhatóan már nagyon kevés pénzünk lesz a közlekedési ágazatban, ahogy mondtam, itt már a pénzek nagy részét elköltöttük, tehát kevés új kiírás lesz. Ez a kevés a kohéziós országokra fog majd vonatkozni. Ugye ezek az országok száz százalékban használhatják ki az ide szánt pénzeket más országokat megelőzve, de ez nem egy nagy összeg, 50 millió összességében, ezt kell a kohéziós tagállamoknak elosztani. De ők persze már sok egyéb vonalon kaptak támogatást. 40 milliót tudunk az általános borítékba tenni, és önök is ösztönözték ezt, és mi is befogadtuk ezt, hogy a szinergiákra 40 milliót különítettünk el, vagyis az ágazatok közötti projektekre, például a közlekedés és energia ágazat közötti ö, átjárást lehetővé tevő projektekre. Az energiágazatban sokkal több pénz maradt még, meg 800 milliót lehet még kiírásokra költeni, több kiírás is lesz idén még. A telekommunikációs ágazatban ott meg eleve kisebbek voltak az összegek, összességében 100 millió körüli összeg áll rendelkezésünkre, 78 milliót költünk majd új kiírásokra, és 21 milliót közbeszerzésre. A CEF félidős értékelését most kezdtük el megírni. Reméljük, hogy hamarosan részletes értékeléssel tudunk előállni a CEF összhatását és specifikus hatásait illetően, és az egyes projektek konkrét hatását illetően. És igyekeztünk a projektekből leszűrni azt is, vagy igyekszünk majd leszűrni azt is, hogy hol érdemes még majd a jövőben ezekben az ágazatokban és a közöttük levő területeken befektetni, és mitől lehet gazdasági növekedést, fejlődést, munkahelyteremtést várni. Végül pedig számunkra, jelen pillanatban legalábbis, az jött le, hogy a program sikeres, mert jó prioritásokat követ, és a projektek jellege is, amiket támogattunk, helyes csapás irány, tehát csak megerősítésre érdemel az Energiaunió, a Digitális Unió fejlesztése, illetve a stratégiai beruházási alap előkészítése maradnak továbbra is a prioritásaink. Ezzel a programmal úgy érezzük, hogy jó célokat követünk, és kezdettől fogva valamennyi résztvevő ország és projektmenedzser is egyetért ezzel, és ami pedig a befogadhatóság jogi alapját illeti, ott is egyértelműen magas hozzáadott értékű projekteket tudtunk támogatni a közlekedési ágazatban. Sorolhatnám, hogy hány olyan koridor típusú projektet támogattunk, amely a polgárok mobilitását, gazdaságát szolgálja egyszerre, az energia ágazatban megint csak a regionális projektek összekötését támogattuk, és a telekommunikációs területen is, infrastruktúrális és big data területen is ugyanezt tettük. Tehát szerintünk a jó célokat követve, a jó eszközöket használva, jó eredményeket értünk el, a pénzügyi eszközök innovatívak voltak, amelyeket bevetettünk, a végrehajtás is hatékony volt, hiszen egy végrehajtó ügynökség vitte végül is a projektek végrehajtását, nem volt szegregáció, és ez a végrehajtó ügynökség csodákat művelt a tekintetben, hogy mennyire sikerült felgyorsítani a projektek elfogadása és kifizetése közötti időt, vagy hát megrövidíteni ezt az időt. A korábbi 20 hónap 8 hónapra rövidült, és a kifizetésekre jellemző korábbi 73 napot most 12-15 napra csökkentettük, ami mindenkinek különösen hasznos volt a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében. And, uh, ami a koherenciát illeti, illetve az FC-hez FC-hez fűződő kapcsolatot szerintem ez iránt nagyon érdeklődtek önök a kérdéseik révén. Nem igazán látjuk, hogy nem úgy látjuk, hogy a Connecting Europe Facility-ből az FC-be átcsoportosított pénz egyfajta veszteség, sokkal inkább úgy látjuk ezt, hogy megpróbáljuk a forrásokat a lehető legjobban felhasználni, megpróbáljuk a lehető legtöbb magánberuházót bevonzani, annak érdekében, hogy a három területen az infrastruktúra esetében a lehető legnagyobb előrelépés történjen. Most azonban fel kell vetnünk a kérdést, hogy mi történjen a Connecting Europe Facility-nek dedikált pénzügyi forrásokkal, folyamatosan zajlik a vita, és remélhetőleg hamarosan be tudunk majd számolni arról, hogy az f n felül mi történjen a Connecting Europe Facility forrásaival, illetve lehet, hogy az eredetileg pénzügyi eszközökre szánandó pénzt a grantekre használjuk majd fel. Egy dolog világos, a beruházók a leginkább arra tartanak igényt, hogy a grantekkel élhessenek, hiszen ez egy további ösztönző a további beruházásokra vonatkozólag. Köszönöm. Kérdések és válaszok következnek, 10 perc erejéig, Olbricht úr. I have the, I have the question. Csak egy dolgot szeretnék kérdezni, illetve szeretném megkérni önt, hogy tisztázzon egy dolgot. A kohéziós alapok és a nemzeti borítékok vonatkozásában. Emlékszem a vitára, amely kibontakozott előzőleg, jó dolog-e a, nem, a nemzeti borítékokban megtartani a kohéziós pénzeket három éven keresztül? Jó megoldása az, hogyha a tagállamok mindent elköltenek. Hiszen, hogyha ez így van, akkor nem kell ezt a pénzt megtartani a CEFEN belül, vagy inkább a CEFEN belül kellene megtartani ezeket a pénzeket, és nem a nemzeti borítékokban? Jó lenne, hogyha el tudnám magyarázni, hogy mi is a helyzet a nemzeti borítékokkal ma, és mi a kapcsolatok a Connecting Europe Facility-hez. Ez nagyon fontos a felülvizsgálat szempontjából, és persze kérdés, hogy hogyan járjunk el 2020 után. Monsieur Onidi, voulez-vous répondre à notre Onidi úr, válaszol erre a kérdésre? The envelope coming from... Nos, a kohéziós alapokra vonatkozó boríték hatalmas sikert mutat, az összes kohéziós ország rendkívül boldog ezzel az innovációval. És itt megint csak a költségvetési hatóságot és a parlamentet kell megdicsérnem, mert ők megvédték ezt az innovációt, kiálltak mellette. Miért van ez így? Hát a tagállamok úgy érzik, hogy ez egy további támogatás, segítségnyújtás számokra a projektek elindításában, mielőbbi elindításában, és eh, ez segíti őket a projektek megfelelő végrehajtásában is. A Connecting Europe Facility és a kohéziós alap közötti főbb különbség a következő. A kohéziós alap esetében lehet, hogy elméletileg nagyobb a mozgástér a pénzek allokációjára vonatkozóan, de egyedül kell a projekteket eh, elindítani, előkészíteni, végrehajtani. A Connecting Europe Facility esetében nincs ekkora mozgástér a projektek kiválasztásában, mert igen szigorúak a követelmények, és mi nagyon szigorúan be is tartatjuk a kohéziós országokkal ezeket a követelményeket. A közlekedési projektek esetében a főbb folyosókra kell összpontosítani, de a projektfejlesztés korai szakaszától kezdve a legvégéig a bizottság és a végrehajtó ügynökség is nyomon követi a projektet. Ezért a boríték abszorpciós rátája nagyon magas. Nyilván változik ez az arány országról országra, de Görögország már most 88%-nál jár, valószínűleg tehát a második körben mindent abszorbál majd, és aztán vannak olyan országok, mint például Csehország, ahol az abszorpciós ráta jelen pillanatban 40 százalék. De biztosak vagyunk abban, hogy a második körben, a második szakaszban sikerül majd az összes ország esetében a borítékok 100%-át lefedni. Tehát gyakorlatilag a harmadik évről már beszélni sem kell. Köszönöm. Merci pour ces précisions. Köszönjük a pontosítást. Van esetleg más kérdés? Úgy látom, nem. Akkor lezárjuk a Connecting Europe Facility részt. Következik a több éves pénzügyi terv. Stefan Lerner fogja felvezetni ezt a témát. Uh, merci le président. Uh... Köszönöm, elnök úr tisztelt jelentéstevők, tisztelt képviselők! A több éves pénzügyi keret hossza olyan téma lesz, amiről a közeljövőben beszélni kell, de a cél, hogy a 2020 utáni pénzügyi feltételeknek megfeleljünk. Tehát ez gyakorlatilag egy áthaladó, egy áthidaló mechanizmus, amely a mostani MFF-et a jövőbeli MFF-hez köti. Szeretném azt elmondani, hogy hol kell még fontos döntéseket hozni, mi a feladata az Európai Parlamentnek, és mindenképpen a parlament érdeke is, hogy az MFF hosszát, a pénzügyi tervezési időszak hosszát megszabjuk. A szabályok értelmében, tehát az alapszabályzat elelé, értelmében legalább 5 évnek kell ennek lenni, ennek az időtartamnak. A múltban a legelső terv volt csak 5 éves, és utána pedig mindegyik 7 éves volt. Ahogy említettem, az MFF rendeletben olvashatjuk, hogy a parlament, a tanács és a bizottság közösen egyeznek meg abban, hogy milyen hosszú legyen az MFF, mielőtt a bizottság beterjeszti javaslatát. Tehát a jövő év vége előtt tudnunk kell, mielőtt megszületik a bizottság javaslat, tudnunk kell, hogy milyen hosszú lesz az időtartam. Az MFF hosszáról beszélünk, de valójában nagyon sok jogi aktusra vonatkozik ez a döntés. Nem csak az MFF és az intézményközi megállapodásról van szó, hanem a saját forrásokról, erőforrásokról való határozat is, amely arról szól, hogy konkrétan milyen saját erőforrásokról van szó, illetve milyen visszatérítéseket kell kialakítani, aztán ezt ratifikálni kell a tagállami parlamenteknek, ez kb. két éves folyamat, és a csomagban számítástól függően 50-70 operatív program is van az összes kiadási programra. Ez is érintett. Acts are affected by the choice. Tehát ezekre a jogi aktusokra mind kihatása van az, hogy milyen időtartamot szabunk meg. elvileg elképzelhető az is, hogy minden egyes MFF-nek másmilyen hossza legyen, és jogi értelemben semmi nem kötelez minket arra, hogy eh, egyforma hosszúak legyenek, de de facto csomagként eh, tárgyalunk róla, úgyhogy eh, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ez másként is alakulhatna. Az elmúlt, az elmúlt tárgyalási körben a bizottság és a parlament három modellt vizsgált meg. A 7 éves periódust, de itt 5 év után van egy komoly felülvizsgálat, ez valójában egy 5 plusz 2-es modell, a második modell az 5 éves modell volt, avagy volt egy új elképzelés is, amely 2010-ben jelent meg. A harmadik modell tehát az 5 plusz 5 éves koncepció, tehát összesen 10 évről van szó, egy nagyon komoly félidei felülvizsgálattal. Ezután 2011. júniusában a parlament arra jutott, hogy a következő MFF 7 éves lesz, ismételtem, mint átmeneti megoldás. De az átmeneti jelleg itt hangsúlyt kapott. Mik a különböző előnye és hátrányai a modelleknek? Ezeket azt hiszem tudják, de azért röviden összefoglalom. A 7 éves modell előreláthatóbb, ez különösen, különösen fontos az infrastruktúrális befektetőknek. Hosszabb idő jut a programozásra és a megvalósításra, illetve a végrehajtás struktúráinak felállítására, és ez különösen igaz a közös kezelésű programoknál, tehát kohéziós programoknál. Több idő van továbbá a kiértékelésre és az új generáció, generációs döntések kialakítására. Tehát van egy lélegzetvételnyi idő a két tervezés időszak között. Egyértelműek a hátrányok is, a változó körülményekre viszonylag kevésé lehet jól vagy rugalmasan rea- reagálni, illetve nem esik egybe sem a parlament, sem a bizottság mandátumával. The five-year model, on the contrary, has this particular uh, Nézzük az öt éves modellt. Itt ezt a problémát kezeljük, tehát egybeesik a mandátumam az Európai Bizottság és a Parlament mandátumával. Ugyanakkor kezdődik a mandátum, mint amikor a pénzügyi keret, úgyhogy ez egyfajta stabilitást jelent. Also it can be assumed that a shorter framework will be more responsive uh, to changes. On the other hand, of course aztán rugalmasabb ez a modell, jobban lehet reagálni a változásokra. Viszont kevésbé lehet előrejelezni, és valószínűleg a tárgyalások gyakrabban következnek be. Nagyon nehéz olyan kiértékelést tenni a helyszínen, amelyet még fel lehet használni a következő tervezési periódus előtt, olyan gyorsan követik egymást a ciklusok. Aztán említettem az 5 plusz 5 éves modellt, amelynek lényege az lenne, hogy a két előző modell előnyeit egyesítse, tehát egyrészt a parlament és bizottsági mandátummal egyeztessük, másrészt viszont tervezhetővé kell tenni. Miután ilyen hosszú időszakról van szó, a helyszíni kiértékelésre is van idő, mielőtt újabb döntéseket hozunk. Azonban attól függően lehet jó egy ilyen modell, hogy van-e félidőben egy megfelelően komoly kiértékelés, mert ha ez nem történik meg, akkor valójában ez egy tíz éves modell lesz. A szerződés értelmében van olyan lehetőség, hogy az Európai Tanács az MFF-ről minősített többséggel dönt, ez az úgynevezett passarel, ez a 312 per 2-es cikkben foglaltatik, tehát hogyha tanácst, tanácsot ráveszik arra, hogy minősített többséggel döntsön, például a féltáv, félidős fél, fél éves kiértékelésnél, akkor nagyon nagyobb az esély annak, hogy ez megtörténik, de ez természetesen csak spekuláció. Kérném önöket, hogy a következő ábrát figyeljék meg. Feltüntetjük itt az Európai Parlament mandátumainak alakulását 2009-től kezdve, illetve a bizottság mandátumának alakulását, illetve hogy mindez hogyan alakul az MFF az FSF hoffá, hosszához képest, tehát a 2007-2013-at és a 2014-től indul MFF-et tüntetjük itt fel. Aztán a 2021-es évtől kezdődő MFF pedig 5 éves lenne. Mire, milyen következtetésekre juthatunk ez alapján, az ábra alapján? Először is nem szabad alábecsülni azt, hogy milyen hosszú ideig tart egy bizottságjavaslatot kidolgozni, általában egy-két évről van szó, és tudjuk, hogy a tárgyalás és időbe telik, általában ez is körülbelül két év. Igaza van. mielőtt a döntés megszületik, négy-öt éves periódusra kell számolni. Ez egy elég hosszú bevezetési idő. Ha megnézzük a legalsó sort, itt a következő döntés előkészítéséről van szó. Ha mondjuk az idei év közepén kezdi el a bizottság a javaslat elkészítését, akkor van másfél éve. Jövő év végéig kell ugye ennek készen lenni és aztán három éves tárgyalási periódus következik a következő MFF kezdetéig. Azért, mert a parlament arra kérte a bizottságot, hogy 2017 végére legyen készen a javaslat. A képviselőasszony föltett egy kérdést. Vajon a legköszönő parlament mennyire lesz képes a tárgyalásokat vezetni, és mi lesz 2019-ben, amikor új parlamenti ciklus kezdődik, új bizottsággal, és aztán 2020-ban nyilván a következő parlament folytatja ezt a tárgyalást. Kivéve, hogyha még az önök mandátum alatt ez sikerül. Hát nagyon érdekes a párhuzamokat vizsgálni a, tár- a tárgyalásokkal kapcsolatban. Egy kicsit előre tekintünk az időben, ez már tényleg a jövőről szól. Ezen a következő ábrán 5 éves időtartamokat ábrázolunk, tehát egy MFF végén is csinyán kell bánni azzal, hogy a végrehajtásnak még ilyenkor nincs vége. Például a kohézióban mikor lejár az MFF, utána még két-három év eltelik, hogy elköltsék az MFF-ben foglaltak legnagyobb részét, tehát ennyit kell várni még, hogy a végeredmény megfigyelhető legyen. Bármilyen időtartamot is választunk, mindig több bizottság lesz érintve, mégis több parlament lesz érintve, az előkészítéstől a döntésen át, a megvalósításon át egészen az eredmények kiértékeléséig. ez biztos. Milyen következtetéseket tudunk lehozni? Az időtartamnak nagyon komoly kihatása van a különböző intézményi és költségvetési felelősségek szempontjából, de természetesen a programokra és azok végrehajtására tekintve is nagyon fontos, hogy jövő végéig a bizottság meghozza a javaslatát. Köszönöm. Merci, monsieur Lerner. Köszönöm szépen, Lerner úr. Ki az az előadó, aki az MFF kapcsán szeretne megszólalni? Megígérem, hogy gyors leszek, de szerintem most az előadás után még kevésbé értém a kérdést, mint korábban, de azért köszönöm, hogy szintetizálta számunkra a tudhatókat. Úgy gondolom, hogy minél hosszabb a pénzügyi tervezési időszak, annál hosszabb lesz a tárgyalás is, és annál több lehetőség van vagy ha szükség van arra, hogy menet közben korrigáljanak, és annál nehezebb lesz az, az első vita is. Tehát szerintem a, a felvázolt irány, vagyis az, hogy szinkronizálni kéne itt a parlamenti időtervet is a költségvetési tervezésével, és persze a parlamenti választásokkal is, hát ez szükséges gondolkodás, de most hirtelen még több problémát látok, mint eleinte láttam. Albrecht úr kap szót. Csak nagyon röviden. Az volt a benyomásom, hogy ön azt mondja, hogy tehetünk mi, amit akarunk, sehogy sem fog ez működni, mindenképp, sehogy nem fogunk ebből jól kijönni. lássuk reálisan a dolgokat. Hogyha megnézzük, hogy néz ki a valóság, 2020-ban már elkéstünk gyakorlatilag mindennel. Katasztrofális a helyzet. Az öt év semmire sem elég, hét évvel el lehet kerülni a katasztrófát, de öt évvel ilyen lemaradásban nem igazán. A kérdés az, hogy készen állunk-e megtenni mindent, hogy elkerüljük a katasztrófát. De ha különböző politikai okok miatt nem vagyunk képesek megfelelően kihasználni a helyzetet, akkor az öt év az nagyon nagy kockázattal jár. But to be late, but this is much more complex than just a question. Én azt hiszem, hogy egyébként is elkéstünk már, legyen szó 5 vagy 7 évről. Akkor most előbb válaszolhat a felvetésekre, gondolom kíván is. Sajnálom, hogyha az előadásom még több zavart okozott. Célom az lett volna, hogy felsoroljam a kihívásokat, azokat az aspektusokat, amelyekre figyelemmel kell lenni. És mindkét előadó gondolatmenetét elfogadom. Van abban valami, amit mondanak. Bármit is választunk, biztos, hogy új elemek optimalizációja válik szükségesé ahhoz, hogy a kiválasztott terület működjön. Ha rövid távot választunk, akkor, akkor a, a gyors tárgyalások kihívása jelentkezik. Ez persze nem csak az egész keretet illeti, hanem az összes többi politikai területet és az összes költési területet, ahol a parlament társjogalkotó. Tehát akkor sokkal gyorsabb, hatékonyabb tárgyalási ö, módszerre van szükség. A másik pedig az, hogy ugye könnyen végrehajtható dolgokat kéne kitalálni, de ha a program ö, maga rövid, akkor ki, meg kell támogatni olyan ö, elemekkel, hogy első pillanattól kezdve elkezdhető legyen a végrehajtás, ez pedig feltételezi az úgynevezett shared managementet, a megosztott ö, program irányítást, és a, az önök szakbizottsága egyik dokumentuma pont azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a programokat magukat, illetve a pénzügyi megfogalmazásaikat, illetve az operatív programokat is egyszerűsíteni. Tehát akár minek megyünk neki, mindig más kihívások fognak felmerülni, tehát a dolgok összefüggenek. Akkor Döpré úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a bizottság képviselőjét, és szerintem az ő előadása viszonylag objektív volt de nem tudom én, hogy most 5 vagy 7 év mellett tegyem le a voksomat. Én inkább az 5 évre tendálok, de a prioritások nyilván változnak attól függően, hogy mit mondunk. De nem csak a, az időtartam számít, hanem az is, hogy mennyire rugalmas maga a költségvetés. A költségvetési munka, amelyet most végzünk, a több éves tervezés részben lefektetett fixpontok alapján működik. Minden évben a parlament ugye a marginokról tárgyal, hogy ez 1-2-300 millió legyen akár egy, egy 140 milliárdos össz, összköltségvetési összegnél. Ez egy kicsit fölösleges gyakorlat szerintem zapszalma hegyezés. Na most, hogy miért mondom, hogy inkább az öt évre hajlok? Mert minden évben egyre nagyobb a margin, egyre rugalmasabb a rubrikák, rubrikák közötti átmenet. Most, ha a migráció problémáját nézzük, itt ugye sürgőségi fellépésekre lenne szükség, de már is kimerítettük a, a margint, és akkor kénytelenek vagyunk hozzányúlni a rugalmassági eszközhöz. Tehát szerintem minden területen lehetne nagyobb margint hagyni, hogy ne kelljen mindig a rugalmassághoz nyúlni. Én inkább erre hajlok, de szívesen folytatok eszmecserét a marginokról, a marzsokról, a bizottságról, illetve a rugalmassággal való kapcsolatukról. Köszönöm. Maragall úr kapszul. Köszönöm, elnök úr. Hasonló az én kérdésem, mint Döpré úré. Mejor argumento. Szerintem a legjobb érv ahhoz, hogy ugye tudnám, milyen bonyolult az egész, tudván, hogy minden egyes döntésnek lesznek előnyei és hát, hátrányai, szerintem pontosan most kéne döntést hozni, tehát ez a legjobb időpont a döntésre. Nos, úgy tűnik, hogy a, hogy mindez, ami itt történt az elmúlt két évben, az felborította az egész rendszert. Mindannyian itt szenvedünk, fordoklunk. Rugalmasságra van szükség, alkalmat. És ez teljesen nyilvánvaló, most vált ez nyilvánvalóval. De az is biztos, hogy a teljes pénzügyi keretet vég, felül kell vizsgálni, és ha ezt minden öt évben megtesszük, annak bizonyos költségei vannak, egyrészt az előreláthatóság hiánya, bizonytalanság, stb. stb. Nos, szerintem nagyon kiegyensúlyozott volt ez a bemutatás, de az 5 éves és a 10 éves modell kombináció lenne a legjobb. Nos, nagyon fontos az is, hogy meglegyen a megfelelő jogi alap, és értelmes keretek között kéne ezt megvitatni. A megfelelő folytonosság, a legalitás, a struktúra, stabilitás, kiszámíthatóság, erre van szükség. Függetlenül attól, hogy milyen döntés születik, következmény lesz az, hogy javaslatot kell arra is adni, hogy ezen MFF-et mikor fogjuk felővizsgálni. Ez a ciklus semmilyen pénzügyi keretet nem fog elfogadni, és hát én ezt nagyon rosszul viselem személy szerint. Nos, a 7 évről az 5 évre, vagy az 5 plusz 5-re való áttérés önmagában is nagyon kemény dió. hogy ezt még azzal tetőzzük, hogy a rugalmasságot is bevezetünk, nagyobb rugalmasságot, és utána mondjuk áttérünk egy másik ritmusra, mindezt okosan megtenni, tehát a rugalmasságot a regularitással és stabilitással összeegyeztetni, ez nagyon nehéz lesz. Merci. Köszönöm szépen. A rugalmasság témája a legfontosabb öt évről beszélünk, a szerződés ezt minimumként írja ki, de hogyha azzal érvelünk, hogy az öt év azért jó, mert nagyobb a rugalmasságunk, mint a hét vagy a tíz év esetében, akkor erre azzal lehet válaszolni, de akkor miért nem három, vagy kettő, vagy egy éves keretünk van? Akkor még nagyobb lenne a rugalmasság. Szerintem az öt év azért is került bele, mint alapszabály, vagy mint minimum, mert nagyon fontos az a kiszámíthatóság. A stratégiát mindig a keret előtt fogadtuk el, és a több éves keretnek az a célja, hogy a stratégiát megvalósítsa. Van egy 2020-as stratégiánk. Ezt elfogadtuk. Utána logikus, hogy legyen egy pénzügyi keretünk 2020-ig. A 2020-as stratégia egyik célja volt, hogy a több éves keretet és a stratégiát egy hullám hosszra hozza. Erős érv az öt év mellett a legitimitásunk. Másik oldalon viszont ott van a tanács, ezt ne felejtjük el. Nekik nem öt évük van, nincs öt éves mandátumuk. Tehát a legitimitási érv nem feltétlenül állja meg a helyét. Most nagyobb a legitimitásunk, hogyha 5 éves a, az időtartam. Ez egy szép érv, de nem elég erős. A mostani szabályokkal, például az N plusz 3 szabályjal, Egyáltalán lehetséges egy 5 éves modell? Működne ez? Nézzük meg, hogy milyen, költség, milyen a költségvetésünk most, 2014-2020. Vannak olyan programok, amik el se kezdődtek, pedig 2016-ban vagyunk. Gondolkozzunk el ezen is. És a rugalmassághoz hozzátenném az éves többlet kérdését, plusz a bírságokat. Ez is költségvetési bevétel. Hogyan lehet áttérni egy másik évre így? Szerintem ez sok problémát megoldani. Elnök, igen, köszönöm. Igen, a programok miután későn indulnak be a programok, ezért pontosan ezért ki tudjuk fizetni a kifizetetlen számlákat. Talandúr következik. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Albrecht urat szeretném idézni, aki azt mondta, hogy úgy értelmezi a bizottság üzenetét, hogy bármit is teszünk, sehogy sem tudunk jól kijönni ebből a helyzetből, és valóban meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk kijutni ebből a csapda helyzetből. És hadd emlékeztessek arra is, hogyha az öt éves tervezést a hét éves tervezéshez hasonlítjuk, akkor látnunk kell, hogy Nikita Hruscsov volt az egyetlen, aki ezt a hét éves tervezést használta a múltban, és kudarcot vallott nem csak a rugalmatlanság miatt, hanem más tényezők miatt is, mint tudjuk. Stalin és Brezhnev mindig úgy tartotta fönn a rugalmasságot, hogy azt mondták, hogy négy év alatt is végre lehet hajtani az öt éves tervet, csak ki kell verni az emberekből azt, hogy jobban teljesítsenek. Úgyhogy, hát, hogy belegondolunk, mind a kettő, mindkét koncepció kicsit ijesztő, még ha értem is a stratégiai tervezés fontosságát, és annak fontosságát, hogy a politikai változások ne befolyásolják a projektek végrehajtását. 2019-ben például várható ilyen politikai változás a választások után, az ember sohasem tudhatja az ilyesminek milyen kimenetele lesz, de a parlament szemszögéből nézve szerintem, hadd idézzek ebből az információs dokumentumból, az öt éves ciklus a demokratikus legitimitás szolgálatában állna, állna javítaná a költségvetési források felhasználásának minőségét. Hát parlamenti képviselőként én nem igazán látom, hogy létezne még egy másik opció is, nekem engem ez az érv meggyőzött. Egyetértek azzal, amit Ernest Maragall mondott, talán nem lenne érdemes belesételni? ebbe a csapdába. Gondolkodjunk az 5 plusz 5 modellben, ha úgy tetszik, de a demokratikus legitimitást csökkenteni, És hát lehet ugye azt is mondani, hogy a több éves pénzügyi keret révén gyakorlatilag már úgysem tudunk semmit tenni, hiszen a 7 éves terv az, egy, az nagyon megköt bennünket. Köszönöm. C'est vrai qu'on est là sur un sujet... Köszönöm. Ez valóban egy elég kényes kérdés. Mi vagyunk a Költségvetési Bizottság, van egy EU-s költségvetés, de egy több éves keretben vergődik ez a költségvetés, ami lehet 5 éves vagy 7 éves. Úgyhogy mi a költség, mi a, a költségvetéssel foglalkozunk, de a bevételekkel nem mi foglalkozunk, ez visszamegy a tagállamokhoz, az Zseler Döbre is mondta. Mi a több éves pénzügyi keretből egy, egy hetedet levágunk. De ennek az összegnek a 80%-a visszamegy a tagállamokhoz. Tehát gyakorlatilag minden tagállam megkapja azt, ami kér. Nem nagyon van tehát befolyásunk a dolgokra, eléggé anakronisztikus ez a költségvetés. Próbálok nyugodt vizeken evezni, akkor működőképes, de mikor jön a válság, jön a vihar, akkor bizony nem nagyon működik a dolog, nagyon kreatívnak kell lennie. A bizottságnak trust fundokkal, mindenféle különleges pénzügyi eszközökkel próbálnak meg navigálni, és gyakorlatilag szétrobbant a költségvetés, nehezen értelmezhető. Aztán azt mondja a tagállamoknak, hát jó, létrehozunk egy trust fundot, ha talán beleraknának egy kis pénzt, az jó lenne, de nem kötelező a részvétel a tagállamok részére. Ez azt jelenti, hogy sarokba vagyunk szorítva, hogyha nincs maximális rugalmasság, akkor azt a benyomást keltjük, hogy teljesen hatástalanok vagyunk. Ott van például a külső határok védelme. Ezt hogy oldjuk meg pénzügyileg? Hogyan állíthatjuk a költségvetést az európai hatalom vagy erő szolgálatába? Ez most ma egyáltalán nem egyértelmű. Hogy az európai polgároknak el tudjuk magyarázni a költségvetést, hát ez bizony egyáltalán nem egyszerű dolog. Elvégre Európának az európaiakhoz kéne szólnia. Mindig kérjük a bizottsági szakértőket, hogy segítsenek nekünk, de ott van az öt év vagy a hét év. Az elején mindig van egy rövid inercia. De fontos az is, hogy ne változzanak a szabályok folytonosan, az viszont, mert az egyfajta jó-jó effektust gerjeszt, ugye, Döpré úr? Viszont, hogy elég hamar kezdünk el tervezni, akkor már azonnal lehet váltani. Nem tudom, mi az ideális időtartam. Az biztos, hogy az egész költségvetési, költségvetési folyamat olyan éves folyamat, ami nagyon komoly intellektuális befektetést igényel, a végeredmény viszont eléggé nevetséges, majdnem nevetséges. igazgató úr, hogyan vélekedik mindenről? Uh, thank you, in fact. Köszönöm szépen. Lényegében nem is fogalmazódtak meg további kérdések az irányomba, ezért hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy bármit is döntenek önök, lényeges, hogy ez összeegyeztethető legyen más elemekkel. Hogyha hosszabb időtartamról döntenek, például 7 évre, akkor természetesen a rugalmasság kérdése még fontosabbá válik. Ez a téma felmerült a korábbi vita során és nem szeretném megismételni, ami akkor elhangzott. Az új pénzügyi keretnek vannak olyan fontos innovációi, amelyek gyakorlatilag a parlamenttől származnak, a kötelezettségvállalások globális marra, és a másik marzs típus is lehetővé teszik az átcsoportosítást az évek között és a fejezetek között is, de kell, hogy legyen egy marzs. A marzs teszi lehetővé a rugalmasságot, ha csak nem döntenek úgy, hogy mégiscsak elállnak attól az eredménytől, amely megszületett nem régiben a megállapodások során. A marzs, a plafon és az előre programozott összeg közötti különbséget jelenti. A plafon igen kemény tanácsbeli tárgyalások eredménye, az előre programozott összeg pedig a jogszabályokból adódik, és ezen jogszabályok esetében a parlament társjogalkotó. Tehát lehet, igenis lehet nagyobb marzsot létrehozni azáltal, hogy az előre programozott összeget visszatartják a éves időszak alatt, és ezáltal keletkeznek ezek a marzsok, marzsok amelyeket reallokálni lehet a végrehajtás során. Úgyhogy van itt egyfajta eszköz az önök kezében. Érdemes emlékezni arra, hogy a pénzügyi keret nem létezik, nem egy különálló dolog, egy fontos eszköz, amely segíti az Európa 2020 stratégia végrehajtását, ezért felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben és mikor fogja az Európai Unió a jövőbeni gazdasági stratégiáját lefektetni, és hogyan tudja a tőves pénzügyi keret a legjobban szolgálni ezt a jövőbeni gazdasági elgondolást, vagy jövőképet? Természetesen, hogyha az egyik keretről a másikra a programozás mikéntje nem változik, akkor a végrehajtás is gördülékenyebb. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tanulás folyamata, illetve egy program irányának megváltoztatása a jobb menedzsment érdekében, ugye mindig ez az oka a szabályok változásának, háttérbe szorul a gördülékenyebb végrehajtás érdekében. Ez egy olyan döntés, amelyet a jogalkotónak kell meghoznia. Aggódom egy kicsit, mert ha öt éves ciklusokban gondolkodunk, akkor lehet, hogy kényelmesebb ugyanazt a programot tovább folytatni Horizont 2020, Horizont 2025, Horizont 2030, és így tovább. Ugyanis nem lesz elég idő a tartalmiakon elgondolkodni és a végrehajtás tanulságain. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megpróbáljuk levonni a következtetéseket. Thomas, és Olbricht úr segítségét kérem. Minden alkalommal, amikor hasonló ülést tartunk, feltesszük a kérdéseinket a review-ra és a revision-re vonatkozóan. Ugyanis, hogyha a review időszakába belépünk, akkor gyakorlatilag azt kérdezzük, hogy minden rendben van-e, vagy szükség van revisionre. És most is ebben a fázisban vagyunk. Mi nem akarunk minden áron felülvizsgálatot. Azért akarunk felülvizsgálatot, mert úgy gondoljuk, hogy nincs minden rendben. Nem minden felel meg a jelenlegi helyzetnek. A Horizon 2020-szal kapcsolatos kérdésem, de azt a választ kaptam, hogy sikeres a program, tehát nincs szükség revízióra. Világos, nem? De felmerül egy másik kérdés. Új helyzet van az FC miatt. Fog-e működni a jövőben a Horizont 2020? Jobban fog-e működni? Fog-e egyáltalán működni? Komplementárisak ezek egymással? Szükség van-e mind a kettőre a jövőben? És akkor itt van az addicionalitás kérdése, amit Zsuzsa is megfogalmazott. Ezek itt a valódi kérdések. A válasz az, hogy nem. Minden sikeres. Minden jól megy. Akkor most részletesebb kérdéseket teszünk föl, és várjuk a bizottságtól, hogy tárjon föl részleteket. De nem kaptuk választ a komplementaritás és az addicionalitásra vonatkozó kérdésre. Hogy jobb-e az új helyzet, vagy rosszabb, mint régen volt. Aztán a SEF kapcsán is felmerült egy kérdés. Sajnos a bizottsági képviselő már elment. De szükséges-e egyáltalán mindez a kohéziós politikai fejezeten belül, hogyha a CEF-en belül jól működik. Teljesen mesterséges ez most így. Eredetileg benne volt a nemzeti borítékokban, most ezt az ügynökség kapta meg. Ha az így jobban működik, ám legyen. De, de akkor akkor most mi az értelme a shared managementnek? A CEF-ben kell -e változtatni valamit, vagy sem? Esetleg a kohéziós politikában magában, hogyha a CEF szépen működik nélküle. Tudjuk, hogy hogy született meg a CEF. A CEF gondolata előbb merült föl, mint az FC gondolata, és most felmerül, hogy ha megszületik az FC is, akkor kell -e még a CEF? Ezekre mind-mind-mind nem kapunk választ. Tehát kérem, hogyha már eljöttek, akkor válaszoljanak. Költségvetési szempontból mi nem azon vagyunk, hogy állandóan a rosszat keressük, csak azt szeretnénk tudni komoly vizsgálat alá vetni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami javítható a következő időszakban, mit kell majd később esetleg megváltoztatni. Ami pedig az időtartamot illeti, ez a kérdés is jogos. De nem lehet külön az időtartamról beszélni. Nem az öt és a hét között húzódik az ellentét, hanem valamennyi elem, amely az ötöshöz vagy a heteshez tartozik vitajáról van szó. A rugalmasságról, az egyszerűsítésről, a végrehajtás egyszerűsítéséről, csapda, hogyha csak a felszínről beszélünk. Ha be eh, hagyjuk magunkat húzni az öthetes hetes vita csövébe, akkor lépre mentünk. Tehát próbáljuk elkerülni ezeket az egyszerűsítő, szimplifikáló eh, vitákat. Az én részemről ez a következtetés. Köszönöm szépen a két társ előadónak, mindenkinek a részvételt. Ez volt a második follow-up csoport ö, ülés. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy segítették, hogy a több éves pénzügyi tervre vonatkozó gondolkodásunk több élvre támaszkodhasson a 2021-ig terjedő időszakban. Most pedig folytatjuk a munkát. Most megadom a szót a 2017-es költségvetés előadájának, Jens Geyernek, aki a következő év költségvetéséről fog tehát nekünk beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr! A magam részéről is Szeretnék minden jót kívánna, kívánni a kollégáknak az új naptári évre vonatkozóan. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és sok politikai sikert, olyan sikereket, amelyek az európai eszmét szolgálják, és hát békét is kívánunk ezen a kontinensen is, azon túlmenően is, azt hiszem mindannyian. A 2016-os év naptári évelején járunk, de már most foglalkozunk a 2017-es költségvetési évelő készítésével. Az iránymutatások, amelyeket bekívánok mutatni önöknek ma, az Európai Parlament politikai argumentációjának alapját képezik majd elvileg. Ez Ebben az is benne van, hogy minél jobban érvelünk mi parlamentként, minél egységesebbek vagyunk, annál erősebbek is leszünk, ezért kérem a kollégákat már most, hogy az iránymutatásokkal kapcsolatos ötleteiket ismertessék, hogy azokat meg tudjuk vitatni, és egy olyan álláspontot tudjunk kialakítani, amely mögött a lehető legtöbb szakbizottsági tag fel tud sorakozni. Az elmúlt évek során egy dolgot mindenképpen megtanulhattunk, hogyha meg tudunk egymással állapodni, és fel tudunk sorakozni egy-egy dolog mögött, akkor nyilván az javítja a tárgyalási pozíciónkat szemben, a többi intézménnyel. Nyilván senki sem lát a jövőbe, de a 2017-es költségvetési évben valószínűleg folytatódnak majd a jelenlegi válságok, kihatással lesznek ezáltal a költségvetésre. Valószínűleg továbbra kell, és kell foglalkoznunk majd például a menekült válsággal. Remélhetőleg addigra azért javul a helyzet, de biztosan nem szűnik meg a probléma, és hát a gazdaság sem állt még talpra teljesen, és persze figyelembe kell venni a politikai körülményeket is. Az egyik dolog az, amelyről az imént intenzíven egyeztettünk. Ez a több éves pénzügyi keret, amely kihatással van a 2017-es költségvetésre is. Az Európai Bizottság idén, idén fogja a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatára vonatkozó első javaslatait bemutatni, ez biztosan hatással lesz a politikai vitáinkra, eszmecseréinkre is. És a több éves pénzügyi keret jelenlegi formájában azt hiszem, egy olyan időszakra készült, amelyben nem voltak előre lát, amelyre vonatkozóan nem voltak előre láthatóak a jelenlegi válságok. Jó okkal az elmúlt két évben meghaladtuk az MFF által szabott keretet, és ezért felvetődik az a kérdés is, hogy az MFF felső határértékén túl kezelt eszközökkel mi történjen, egy további fontos tényező pedig az FC, erről is szó esett ma már. A 8 milliárdnyi garanciából 3,8 milliárdot mobilizáltunk ez ideig, ami azt jelenti, hogy további EU-s forrásokra lesz szükség a garancia teljes összegének előállításához. Hogy ezt hogyan oldjuk meg, az a költségvetési eljárás részét képezi majd. És van egy további javaslatom, ez egy új javaslat. Szerintem jó lenne a költségvetés kialakítását összekapcsolni azon gazdaságpolitikai beszámolókkal, amelyeket az Európai Bizottság az idei évben és a jövő évben fog beterjeszteni. 2015-ből származik például egy gazdasági előrejelzés, amelyben már vannak bizonyos becslések, aztán itt van a 2016-os növekedési jelentés, amelyben szintén szerepelnek majd becslések, és szerintem érdemes az európai szemeszter és a költségvetési eljárás között valamiféle kapcsolatot teremteni, és a meglévő eszközöket összekapcsolni. Ezáltal hozzáadott európai többletértéket tudunk teremteni, és ezzel jól tudunk érvelni a többi intézménnyel szemben is. Persze politikai kérdés is mindez, hiszen vannak olyan javaslatok, amelyeket én magam sem tudok elfogadni, sem a hazámra tekintve, sem egész Európára vonatkoztatva, politikai meggyőződéseimből kifolyólag egyszerűen nem tudom ezeket támogatni. Ez, és éppen ezért nem is gondolom azt, hogy az Európai Bizottság becsléseit mindenképpen készpénzként el kell fogadnunk, ezzel magunkat gyengítenénk, de a már most felsorakoztatott érveket érdemes mégis alapul vennünk. Az Európai Bizottság hangsúlyozza például a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés fontosságát a költségvetés kialakításában. Ez egy olyan eszme, egy olyan elgondolás, amelyet érdemes szem előtt tartani. Ezzel egy időben persze a saját magunk által fontosnak ítélt elemeket is hangsúlyozunk el. Az idei költségvetési eljárásban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az európai ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést megerősítsük. Fontos, hogy ezt a munkát tovább folytassuk, és ebben az összefüggésben szeretném felhívni az önök figyelmét egy technikai hibára, amely az irányelvbe becsúszott. A munkatársak egy nagyon szimpatikus hibát követtek el, véleményem szerint. A mi javaslatunkból idéznek ugyanis és nem a háromoldalú egyeztetés végén elfogadott szövegből. Ez egy, mondhatjuk így, aranyos hiba, de hát azért mégiscsak hiba. Ha politikailag korrektek akarunk lenni, akkor nyilván az elfogadott szövegből kell idézni, de ez csak egy technikai hiba, amelyet orvosolni fogunk persze. Tovább kell foglalkoznunk azzal, hogy az európai költségvetésből hogyan lehet finanszírozni a szegénység elleni küzdelmet a továbbiakban, különös tekintettel a gyermekek helyzetére, Szem előtt kell tartani továbbá a kifizetések helyzetét is, és a következő kör a kifizetések körül, a következő tárgyalási kör a kifizetések körül tavasszal lesz, még mielőtt a bizottsági javaslat megszületne. Azt várnám el a tanácstól, hogy a saját javaslata kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy a kifizetési helyzet hogyan alakul a továbbiakban. Tavaly megdöbbentett az, hogy a kifizetési tervről kötött megállapodáson még meg sem száradt a tinta, amikor a tanács egy másik formációban már tovább csökkentett, mint hogyha meg sem született volna ez a megállapodás. A kifizetések helyzete természetesen összefügg a politikai fejleményekkel is. Nagyon is tudom, hogy a 2017-es költségvetési év során a kohéziós programok már teljes gőzzel haladnak előre, ami azt jelenti, hogy a tagállamokban a kifizetési kifizetések egyre sürgetőbben válnak, és Kicsit ellentmondásban áll ez majd azzal, hogy a tagállamoknak elő kell teremteniük a különböző alapok finanszírozását is. Szíriára és a szomszédos országokra, valamint Afrikára vonatkozólag. A döntés már megszületett ezekről, a tagállamok egyelőre még nem fizették be a megígért hozzájárulást, és a Törökországgal kapcsolatos eszköz esetén, amelyről a politikai döntés már megszületett, de a finanszírozás még nem következett be, megismétlődik majd ez a helyzet. Fernándes kollégának lesz még ezzel gondja, mert ez ugye 2016-os költségvetés alá esik majd, de hát nyilvánvaló számomra is, hogy a 2016-os költségvetéssel nem sikerül majd minden problémát megoldanunk. És szeretnék még egy megjegyzést tenni. Amikor az újságban azt olvasom, hogy már tudható, hogy az európai költségvetésből származó rész mekkora lesz, miközben a szakbizottságunk és a parlament még nem tanácskozott a törökországi facilitásról, akkor én ezt egy kicsit sértőnek találom. A tanácsban nagy vígan tanácskoznak erről, Matteo Renzi azt mondja, hogy lehet, hogy az európai költségvetésből még 3 milliárdot is előre lehet teremteni, anélkül, hogy a parlamentet egyáltalán megkérdezték volna, mint a költségvetési hatóság második ágát, Szerintem nem igazán kezelnek minket a jelentőségünknek megfelelően, és hát nyilván ennek nem örülünk. A soron következő költségvetési eljárás során érdemes lesz foglalkozni Georgieva bizottsági alelnök asszony elgondolásaival. Mit kezdünk a teljesítmény alapú megközelítéssel, van-e értelme az előkészítő intézkedéseknek ebben az összefüggésben? Az Európai Unió által mobilizált pénz 80%-át végül a tagállamok költik el, ezért felvetődik az a kérdés is, hogy mennyire jó eredményeket ér el az európai költségvetés, és mekkora hiba arány tapasztalható projekteknél. Mindez nagy mértékben összefügg a tagállamok magatartásával is, az ő felelősségük, és be tudják bizonyítani, hogy mennyire fontos számukra valóban a teljesítmény alapú költségvetési végrehajtás, megmutathatják, hogy ez mennyire fontos nekik, azáltal, hogy gondoskodnak róla, hogy a projektekben ne legyen hiba, és hatékonyan költsék el a pénzeket. Ezek a megfontolások vezéreltek engem az iránymutatások kidolgozásában. Köszönetet szeretnék mondani az asszisztenseimnek, a frakcióbeli munkatársaknak, a szakbizottsági munkatársaknak is köszönöm, hogy támogattak a munkámban. És most várom a megjegyzéseket, és várom az eszmecserét. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur général. vos Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy a 2017-es költségvetésről szóló elképzeléseit megosztotta velünk. Ami a törökország alapokat illeti, hát Jordánia és Libanon esetében is el kellene kezdeni kutatni. Most a szakbizottsági kollégák következnek, Muresán úr. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az általános jelentéstevőnek ezért a munkáért. Szerintem nagyon jó kiindulási pont ez. Én árnyék jelentéstevő vagyok, úgyhogy várom a jelentéstevővel a jó együttműködést, illetve más frakciók árnyék jelentéstevőivel a teljes frakció, a teljes szakbizottságban. Tavaly, amikor José Manuel Fernández elkezdte a munkát az idei költségvetésen, akkor egyértelműek voltak az unió prioritásai 3E alatt. Entrepreneurship, Enterprise Employment foglalt ezt össze. Szerintem ez még mindig aktuális, mert a gazdasági helyzet az EU-ban még nem javult kielégítő módon. Idén a régi prioritásokra kell allokálni a különböző eszközöket. Ugye a gazdasági válság miatt volt szükség ezekre az intézkedésekre, és ezeket megörökelt, megörökelt, örököltük, de ehhez még hozzá jött a menekült válság. Tehát a régi és új kihívásokról kell valahogyan rendelkeznünk, de több pénzünk nincs, mint eddig. Apropó, menekült válság. Jens Geyer álláspontját támogatom én is. Nem tudjuk, hogy hogy alakul ez a válság jövőre, de fontos, hogy az EU-s költségvetés segítsen a megoldásban. Ezt tavaly megmutattuk, hogy így van, hiszen a különböző dabokkal gyorsan fel tudtunk lépni, de ettől még a probléma magában nem oldódik meg. Ez üzenet Mátyó Rencinek, aki azt gondolja, hogy több pénzünk van, mint amennyi valójában van. A rugalmassági eszközeinket maximálisan kihasználtuk, én is azt gondolom, hogy egy valós MFF felülvizsgálat nélkül, tudván, hogy a menekült válságnak egyhama nem lesz vége, a, a költségvetést maximálisan ki kell majd használni. A 2016-os, de a 2017-es költségvetés is nagyban ehhez kapcsolódik majd. Tehát egyértelmű a kiindulási pontunk, szeretnénk részt venni mi is a megoldás megtalálásában, de ezt önmagunkban nem tudjuk megoldani a tagállamoknak, és segítni kell. A Madat alapnak, illetve az Afri- Afrikai Tröst alapnak történt felajánlások nem elégségesek. Törökországgal kapcsolatban egyetértek Jens Geierrel, de szerintem Törökországgal kapcsolatban még erőteljesebb szavakat kéne használni. elfogadhatatlan, hogy a parlament a sajtóból tudja azt meg, hogy az EU-s költségvetésből kell majd Törökországnak jutatni X összeget. Tehát nem azt kell mondani a bizottságnak és a tanácsnak, hogy ennyi ennyi, de túl tettük magunkat rajta? Nem. Sokkal szigorúban kell fogalmazni. És mindjárt befejezem. Gazdaság, infrastruktúra, versenyképesség, innováció. Sok mindent finanszírozunk már idén is, fontos, hogy ez prioritás maradjon. FC. Fél évvel az alap elindítása után bizonyos kiértékelése már mód van, bizonyos projekteket már sikerült aláírni, már kópoly pénzügyi források mobilizálódtak. Ez pozitív, Örülök annak, hogy az abszorpciós kapacitást növeltük, de szeretném, szeretnénk azt látni, hogy a fiatalok számára sok és jó munkahelyet teremtünk, és fontos a szomszédság kérdése is. Csak akkor szab, vethetünk véget a menekültek áramlásának, hogyha javul a helyzet a szem, szám, származási országokban. Ez azt jelenti, hogy oktatás, élelmiszer, vízellátás, biztonság, egészségügy, ennek mind javulnia kell. Ez azt jelenti, hogy több forrásra lesz szükség, közel-keletre és a déli szomszédainknál is, de ha megnézzük a keleti szomszédainkat, Moldavia Grúzia, Ukrajna, ők is kapcsolódnak az Európai Unióhoz különböző egyezményeken keresztül, ők is érdemesek a figyelmükre. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani. Köszönöm a jelentéstervezetet, és azt hiszem ez nagyon jó alapja lesz majd a jövőbeni munkának. Köszönöm, Rubik úr. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen mindannyiunk számára nagy kihívás a dolog, hogy a válságokat, a válságok dinamikáját kezeljük. Ezek a dinamikák nem tervezhetők előre, és ezért azt kell most elgondolnunk, hogy egy adott kereten belül milyen lehetőségünk van és lesz, az állam és kormányfőknek milyen lehetőségük lesz, 4%-os csökkentés mellett reagálni a váratlan kihívásokra. A hivatalos számok szerint Európa visszavonulóban van, és állítólag ez a tagállamok akarata. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon is szükség lenne Európára, mind a pénzügyi válság, mind a migránsválság kapcsán, és egyre kevesebb az eszköz Európa kezében, hogy az egyre globálisabb kihívásoknak megfeleljen. Geyer kollégának mondom, hogy ha a tanács Törökországnak 3 milliárdot ad, akkor ez biztos, hogy friss pénz, mert ilyesmiről nem kérdeztek meg minket, tehát ezek szerint a tagállamok fogják összedobni. Vagy ha nem így van, akkor érdekelne, hogy a parlamentnek milyen szerepet szán a tanács, és nekünk is meg kell gondolni, hogy a görög kihívás kapcsán milyen választ adunk a kifizetések és a kötelezettségvállalások műfajában, ugye az egyes fejezeten belül itt minden fix összeg, nem sok mozgásteret ad ez nekünk, a kötelezettségvállalásoknál semennyit, a kifizetéseknél valamennyit, meg lehet nézni, hogy mi a legsürgősebb feladat, de ha a görög kormány tudatosan megszegi az európai szabályokat, akkor ennek következménye kell, hogy legyen a kifizetések területén is. Meg kell nézni, hogy mivel, milyen pénzekkel lehet a legjobb hatást elérni, és a globális alkalmazkodási alap kapcsán is meg kéne nézni, hogy nem lehet -e ezt a pénzt is egy kicsit átirányítani a migráns problémára. Ha ö, Belgium új adó szabályokat hoz, akkor ezt még ne, ö, még ne dicsérjük meg Belgiumot azzal, hogy még plusz pénzt kap, miután egyoldalú a tanácssal egyeztetetlen ö, adókat ö, vezet be. Tehát ha az európai szabályokkal ellentétes tagállami költségvetési döntések születnek, akkor legyenek erre megfelelő szankciók, és a tanács azonnal legyen rugalmas olyan értelemben is, hogy megvonja a pénzt. Ha pedig erre nem hajlandó, akkor nincsen rugalmasság. Kezeljük közösen a problémát, ne legyen ez a tanács saját dolga. Regál úr. Köszönöm, elnök úr. Szerintem most nem kéne a jelentés részleteire rátérni, a Geyer jelentés részleteire, de tényleg ez egy jó jelentés. Nagyon jó ösztönzés ez arra, hogy belevessük magunkat a következő hónapok kemény munkájába a költségvetéssel kapcsolatban. és azt gondolom, hogy nagyon pozitív, tehát ez a jelentés. Már beszéltünk róla, hogy ez a költségvetés, Ártői úr, elnök urak, jó lenne, hogyha nem lenne olyan csalódásra okot adó költségvetés, mint az elmúlt évek költségvetései. Ha figyelembe vesszük, hogy ezt a költségvetést hogyan hozzuk létre, illetve mind az, hogy egy, egybeesik a az MFF felülvizsgálatával, akkor egyértelmű a helyzet. Nos, egyértelmű üzenet ez, és szerintem az idei évünk munkában nagyon gazdag lesz. Ne néhány konkrét észrevételem Törökországgal kapcsolatban. Egyetértek a kritikus megjegyzésekkel. Szerintem még radikálisabbnak, vagy, vagy szigorúbbnak kell lenni. Azzal kapcsolatban, hogy a parlament véleményét nem kérdezték meg a döntéshozatalkor. Szerintem egyértelművé kell tenni, hogy ez elfogadhatatlan. Második dolog, ez is kapcsolódik ehhez, de máshoz is, menekültügyi válság. Egyre nagyobbak az ellentétek, a között, hogy mit tudunk megtenni, és hogy mire van, mire van szükség. Ha mondjuk csak az eheti híreket nézzük, hogy mi történik Lesbos szigetén, vagy Európa keleti határain. Azt hiszem, hogy eléggé szélsőséges megoldásokra lehet szükség. Nehéz beleszokni abba, hogy ilyen szörnyűséges valóságot kell, valóságot kell minden nap tapasztalnunk. Ez nem lehet business as usual. Sokszor a marzsunk nagyon limitált, néha bizony politikai döntéseket hozni. Még rövidebben beszélnék egy klasszikus témáról. Az iterrel kapcsolatban mindig félre fogunk nézni? Mintha nem, tenne, nem történne semmi? Van most is egy kritikus kommentár, de hogyha ha mondjuk a teljesítményelvűséget alkalmaznánk erre a fejezetre is, amit Georgiev asszony javasol, akkor már is felejthettük volna az egészet. Komoly kezelési nehézségek vannak, konceptuális nehézségek a program sikerével kapcsolatban. Szerintem ezt alaposan meg kéne nézni, hogy mennyi értelme van mindennek. Utolsó felvetésem. Nem tudom, hogy megfelelően foglalkozunk-e, pedig meg kéne tenni. Azt, hogy milyen pozitív következményei lehetnek költségvetési szempontból a COP21-es konferenciának. Többet kérnek tőlünk, mint hogy business as usual-ként kezeljük mindezt a 2017 utáni időszakot. Köszönöm szépen. Önök, köszönöm. Manka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És meg szeretném köszönni az előadónak is, hogy valamennyi fontos témáról beszélt, amelyről beszélni kell. Két megjegyzésem lenne. Az egyik inkább a bizottsághoz intézett kérdés, mint az előadóhoz. Emlékszem még arra, hogy amikor a tanács bizottság háromoldal egyeztetése zajlott, akkor szerettük volna, hogy a Youth Employment Initiative támogatást kapjon, és a tagállamokat arra kértük, hogy 2015 végéig végezzék el ezzel kapcsolatos elemzésüket. Nem tudom, ez azóta elkészült-e, a bizottság elemezte -e a Youth Facility-t, ezt szeretném tehát most megtudni. Második megjegyzésem, Arról beszéltünk, hogy sok pénzt fogunk 2015-16-ban felszabadítani a migráció és menekült problémára, és friss pénzt is megpróbálunk mozgósítani. Költségvetésünkben a 3 milliárdnak egy hatoda van csak meg, amit Törökországnak ígértünk, és látjuk, hogy a tanács mit összeszenved, hogy a maradék 2 milliárdot valahol megtalálja, Ugyanakkor tudjuk, hogy az Európai Központi Bank nap, mi havonta 60 millió eurót nyomtat, hogy az inflációt csökkentse és növelje, és a kormányok nál azt látjuk, hogy sokszor önként is lemondanának nekik járó pénzekről bizonyos konkrét célokra. Tehát miért nem kérdezzük meg a központi bankot, hogy mivel tudna hozzájárulni menekültügyi erőfeszítéseinkhez? Pomás úr Monsieur le Président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne. Az első az, hogy ez a költségvetési 2017-es költségvetési eljárás nagyon átpolitizált eljárás, mert ugye 2016 elején az egész Európai Unió jövőjét is sokan kétségbe vonják, és akkor most nekünk konkrét pénzeket kéne rendelni a meglévő vagy nem meglévő Európai Unió és céljai mellé, meg hogy mi a fontos és mi nem fontos. Hát gratulálok az előadónak, hogy egyáltalán erről a témáról bármit tudott írni. Főleg a migráns kérdés itt az óriási kihívás. Essentiel. C'est vrai. Mi... Igen, nem mindegy, hogy a költségvetésnek milyen szerepet szánunk, de egy biztos, a költségvetés akármilyen szerepet szánunk neki, nem lesz elegendő a probléma kezelésére. Csak a görögországi helyzet, tehát ha nézzük, arra nem vagyunk képesek, hogy egy sürgőségi helyzetet enyhítsünk, <coughs> és a tagállamok nem képesek 3 milliárd eurót összeszedni Törökország számára sem tehát látjuk, hogy milyen szintű ez a vita. A második megjegyzés a következő. Mindenhol azt látjuk, hogy az Európai Unió és az emberi jogok alapvetését is aláássák sokan, egyre gyakrabban, és az európai projektet is kétségbe vonják. Mechanizmust vezettünk be, ami ami a makrogazdasági kondicionalitás nevet viseli, ami ugye arra való, hogy a deficit, a strukturális deficit kezelhető legyen. Önök mindannyian ismerik a mm, túlzott költségvetési hiány kapcsán bevezetendő eljárást. Úgy tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos szankciókat azonban nem alkalmazzuk, vagy nagyon hát szelektíven alkalmazzuk, már pedig nagyon sok ország, egyre több európai ország megsérti az alapértékeinket és kihátrál a közös projektekből. A második megjegyzés. Többen többször megfogalmaztuk a szegénység, a munkanélküliség elleni harc fontosságát. Nos, ami a munkahelyteremtést illeti, sajnos a megfogalmazott program szétesett, inkoherens, és azt látjuk itt a dokumentumokban is, hogy 2015-ben néhány nagyon fontos európai pénzt pedig, amit megkaphattak volna, nem használtak föl a tagállamok. Itt az Európai Parlamentben ugye azért harcolunk, hogy ezek a programok megmaradhassanak, a szegénység elleni, a munkahelyteremtés melletti programok, ugyanakkor a fejlesztési pénzek egy része megmarad. A harmadik megjegyzésem a kohézióval kapcsolatban. 2017-ben fog eljönni az az idő, amikor be kell, hogy lássuk újra, valószínűleg súlyos hatások mellett, hogy a kifizetetlen számlák ügye visszaüt. És ki fog derülni, hogy nem tudjuk teljesíteni a vállalt feladatainkat emiatt. Szanyi úrnak adok szót köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő nagyon részletesen fölvázolta a gondolatait, és azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat még jobban elmélyíthetjük az elkövetkezendő hónapok során. Két dologot szeretnék kiemelni, de végül is a kollégák is már elmondták ezt. E, körül, e kéne koncentrálni a munkát. A migráns válság az egyik dolog, Két éve, hogy ide kerültünk a parlamentben, hangsúlyozzuk ezt, és mindig késésben vagyunk. Most viszont egy vészhelyzetet kell megoldani, tehát tüzet oltunk jövőre, valószínűleg még súlyosabb problémáink lesznek. A Pentagon egyébként most döntött úgy, hogy Líbiában sűríti majd a bombázásokat, de a menekültek nem az Egyesült Államokba fognak majd menni, hanem Olaszországba vagy máshova az EU-ba. Úgyhogy ezt a vészhelyzetet kezelni kell. Szerintem rosszul indul a tárgyalás a tanácssal. Ezt a GOES kolléga is mondta. 3 milliárd eurót egy tolvonással odaadnak a, török, a törököknek, mi pedig vért izzadunk minden egyes euróért a, a költségvetésben. Arról is el kéne gondolni, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek Schengenből gazdaságilag profitáltak, és melyek azok a tagállamok, amelyek a Schengenek, amelyek Schengennek köszönhetően megszűntek külső határok lenni ezeknek a tagállamoknak, ez hosszú hosszú távú gazdasági hasznai vannak Schengen elindulásától. Azt mondjuk szolidáris Európát, nekem vannak kétségeim ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire valósul meg, de jó lenne, hogyha ezt is figyelembe vennék, amit én itt említettem. 95-től beszélünk Schengenről, de a Frontexet 2005-ben hoztuk létre. Tíz év hiátusról beszélhetünk tehát. Ma viszont a Frontex még mindig nem képes arra, hogy ezt a problémát megoldja. Ez a legfőbb dolog, ez a legfőbb probléma, amit azonnali jelleggel meg kell oldani. Ez kéne, hogy legyen figyelmünk középpontjában. Kiváló alkalom ez arra is, hogy a török alapokat gorcső alá vegyük. Szerintem a Költségvetési Bizottságnak kulcs szerepet kellene adni. Nem sokára Törökországba látogatunk, ez kiváló lehetőség erre. Egyáltalán pontosan milyen elvárásaink lehetnek a 3 milliárd euró felhasználásával kapcsolatban? Ez, egyáltalán, ez hatékony módja annak, hogy a migráns válságot megoldjuk? Mindenkit arra kérek, hogy a misszión aktívan el részt. Ami a többi prioritást illeti, hát ezekről is beszélünk még majd. 2016-2017 valószínűleg nehéz évek lesznek az, Euró számára, az Európai Unió számára. Nem elég jó a gazdasági növekedés, magas a munkanélküliség, valamit tenni kéne. Aztán még egy dolog van, amin aktívan kéne gondolkozni, ez pedig a kifizetetlen számlák kérdése, ahogy a kolléga előttem mondta, strukturális, problém, strukturális megoldás nem született, úgyhogy csak időszakos ez a megoldás, amit kitaláltunk. sajnos ugyanaz a helyzet állhat elő, mint a migránsokkal kapcsolatban lehet, hogy vészhelyzetet kell rövid idő alatt megoldani. Köszönöm, Kolmer úr következik. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről szintén szeretnék köszönetet mondani Gájár kollégának a jelentésért, és teljesen egyet is értek vele. Tulajdonképpen sértő velünk szemben, hogyha más intézmények, ebben az esetben a tanács, úgy döntenek költségvetési pénzekről, hogy előtte nem kérdeznek meg bennünket. Ugyanakkor szeretnék azonban arra is emlékeztetni, hogy egy ideje megfogalmaztam már azt a javaslatot, hogy egyszerűsítsük a költségvetési eljárásunkat. Egy Gordiuszi csomót hoztunk létre azáltal, hogy egy részről az Európai Parlament, más részről a bizottság és a tanács is egyidejűleg döntenek a költségvetésről, és hát sajnálatos módon szinte az összes kolléga rendszerint a rugalmasság alatt a bővebb költségvetést érti. Más szóval mindenki több pénzt akar, de kérdés, hogy honnan honnan jöjjön ez a pénz. Manka úr az imént egy érdekes javaslatot fogalmazott meg, mondván az LKB-nak elég pénze van, illetve az LKB pincéjében egy pénznyomda áll. De hát, hogyha így akarjuk a költségvetésünket finanszírozni, akkor az az euróválságban is kudarcot fog vallani, és egyébként is. Nem lehet egyszerűen csak pénzt nyomtatni, és akkor azt mondani, hogy na, hát tessék itt a pénz érdemes lenne a éves pénzügyi keretről szóló vitát vita során is megbeszélni azt, hogy költségvetési szempontból mi hogyan is értelmezzük e a feladatunkat. Vagy évről évre harcolunk a költségvetésért, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy jó, a tagállamok, akiknek elő kell teremteni a pénzt, azokat a tanács képviseli, tehát a tanács döntsön a költségvetés mértékéről, volumenéről hiszen hogyha megnézzük, hogy a részben igen hosszas tárgyalások milyen eredményt hoztak, ami a finanszírozási eszközöket több hónapnyi tárgyalások után általában a tanács álláspontjára jutunk, hát akkor minek tárgyalunk ennyi ideig? Érdemes lenne a parlament pozícióját azzal megerősíteni, hogy erősebb szerepet követelünk magunknak annak eldöntésében, hogy hogyan költjük el a pénzt. Ennek sokkal több értelme lenne szerintem. Ami pedig Zanni kollégát illeti, egy dologban teljesen egyet tudok vele érteni. A Schengeni szerződésben van egy inherens hiba. Megfeledkeztünk arról, hogy valamiféle pénzügyi jóvátételt juttassunk azoknak az országoknak, akik aránytalanul nagy terheket viselnek. Követeljük ezektől az országoktól, hogy biztosítsák a külső határokat, amelyeket részint sokkal nehezebb megvédeni, mint például a németországi határokat, mindeközben azonban a költségekről nem beszéltünk és beszélünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollége, kedves Gájár úr, először is szeretném megköszönni ezt a nagyon átfogó jelentést a 2017-es év költségvetésére vonatkozó iránymutatásokról. A jelentés elemzi a geopolitikai és gazdasági helyzetet az Európai Unión határain belül és azokon kívül, és olvashatunk néhány javaslatot a következő évekre vonatkozó EU-s prioritásokról is. Nyilvánvaló, hogy egy hasonló dokumentumhoz képest itt vannak eltérések, de ez részben annak is betudható, hogy a jelenlegi helyzet teljesen más, mint tavaly volt. Várhatóan lesz gazdasági növekedés az EU-ban, de lehet, hogy negatív hatást gyakorolnak a jelenlegi problémák, a fejlődő országokban és a geopolitikai feszültségek és problémákhoz vezetnek várhatóan. A menekültügyi válság is lefelé módosította az elvárásainkat. Zárójelben jegyezném meg, hogy sok kolléga említette, hogy a 3 milliárd euró esetében gondok vannak, de azért tisztázni kell, hogy a 2016-os 17-es költségvetésből származik 500 millió, a többi pénz pedig a tagállamoktól kell, hogy befolyjon. Maga a tanács döntött így, hogyha kezelni kívánjuk ezt a migrációs válságot, akkor elő kell teremteni a pénzt, máskülönben nem tudom, hogy hogyan lehetne úrra lenni a válsághelyzeten. Az egyik külső határokat védő ország a hazám, mindig a Schengeni övezetről beszélünk, ugyanakkor azok az országok, amelyek nem képezik a Schengeni övezet részét, védik a határokat úgy szintén, nem csak a Schengeni övezethez tartozó külső határokkal rendelkező országok. Tehát amikor a külső határokról beszélünk, általában a külső Schengeni határokról beszélünk, de el kell kezdenünk beszélni az EU külső határairól is, nem csak Schengen külső határairól, máskülönben nem tudom, hogyan tudjuk a Schengen, Schengen övezet egészét megvédeni. Másrésztről a 2017-es költségvetés végrehajtásának előkészítése egybeesik a többéves pénzügyi keret félidei felülvizsgálatával. A korábbi költségvetések esetében világosan definiáltuk a prioritásainkat, amelyekkel a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést akartuk elősegíteni. Most sajnos a helyzet nem olyan ígéretes. Egy kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitikáról beszélünk. A jelenlegi válsághelyzetek miatt és a várható negatív hatások miatt is véleményem szerint azért meg kell határozni bizonyos prioritásokat. Néhány kolléga felvetette, hogy talán érdemes lenne az 2016-os költségvetésre vonatkozó prioritásokat újra elővenni, és ezeket a jövő évre vonatkozólag is prioritásként meghatározni. Nyilván ezeket nem lehetett egy év alatt megvalósítani, egy hosszú távú folyamatról van szó, érdemes ezeket a prioritásokat tehát továbbvinni. Nem csak a polgárok szempontjából lenne ez fontos, hanem a helyi vállalkozások szempontjából, illetve így lehetne bevonzani a kontinensen kívülről a beruházásokat is. Fontos, a gazdasági növekedést elősegítenünk, és ezzel egy időben megerősíteni az Európai Unió globális szerepét. Köszönöm. Monsieur Taran, dernier intervenant. Taran úr, az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Nagyszerű érzés utolsó felszólalónak lenni. Gájer úr, köszönöm a jelentését, és hogy Melega úr is kimutatta a Párizsban eldöntött klíma ö, szempontokat figyelembe kell venni a 2017-es költségvetés tervezésekor. Tudjuk, hogy mindenképpen kompromisszumot kell kötni a társjogalkotóknak. Éppen ezért én merek radikálisabb lenni, mint a parlament, mégpedig érdemi módon, mert az önök egyébként jó ötletei ilyen radikalizmus nélkül nem fognak átmenni a tanácson és a bizottságon. Nem akarok a török TV fő műsorába bekerülni azáltal, amit mondok, de a 3,5 milliárd euró, amit a török kormánynak ígértünk, ügyében szerintem ezt a pénzt inkább a kurd függetlenségre, vagy a szír és iraki területek rendbetételére kéne költeni, és arra, hogy Törökországot rávegyük a Törökország déli területein zajló autonóm törekvések tűrésére, és persze, eh, tehát az is fontos, hogy ne legyen átjárható a török-görög határ, de ezek fontosabb prioritások, elnök. Az AFET bizottságban majd erről beszélünk. Akkor Geyer úr kiváló jelentését megvitattuk. A 2015-es költségvetés előkészítése, tehát jó alapokon van, de ez a 3-3,5 milliárd Törökország számára ez fejtörést okoz. Gondolkodjon mindenki azon, hogy aztán Libanon meg Jordánia kérdését miből tudjuk kezelni ebben a kontextusban. Most Egy kicsit gyorsabbak voltunk, mint gondoltuk, de megbeszéltük a fontos kérdéseket. Kérdezem, hogy Szilvánó Preza úr kíván-e még a bizottság nevében még egyszer mikrofont ragadni? Igen, köszönöm. Néhány kérdésre válaszolnék, amelyek menet közben felmerültek, de gyors leszek. A bizottság által javasolt facilitás, ez eszköz Törökországra irányul, illetve a menekültekre is, akik Törökországban vannak, és nem zárja ki azt, hogy őket helyben segítse, ezt célozza. Ez a cél ja, ennek a pénznek, és szerintem ez nem rossz cél, hogy legalább valamennyire fékezzük a migráns áramlást. Tehát szerintem ez nem Törökország számára biztosított segély, hanem a menekülteket segíti Törökországban. A bizottság javaslata, javaslatát 500 millióra vonatkozott két és fél milliárd pedig a tagállamoktól jönne be, és erről zajlik most a tanácsban a vita, hogy ezek az arányok jók-e vagy sem, mit, mennyit kéne az európai költségvetésből, és mennyit a tagállamoktól. A két milliárdról, a két és fél milliárdról van tehát szó. Ezt vitatják egyes tagállamok, de két milliárd mindenképpen várható erre a célra, amelyet Törökországban az Európai Unió számára fontos partnerek révén juttatnánk a probléma megoldására. Talán Berzsé úr volt az, aki rákérdezett a kifizetetlen számlák behozására. Rá irányítanám a figyelmet arra, hogy 2015-ben a kifizetetlen számlák, számlák összege jelentősen csökkent, illetve kevesebb volt, mint amit prognosztizáltunk tehát a 2015-ös végrehajtás jó volt, sokat javult a helyzet. 2016-ban nem lesz konkrét problémát okozó kifizetetlenség. 2017-re vonatkozóan sem. Tehát az előző évek trendje úgy tűnik, hogy megszűnőben van sikerült megfékezni a problémát, főleg egyébként az önök nyomásának következtében, hiszen önök voltak azok, akik meggyőzték a tanácsot a megfelelő intézkedések szükségességéről. Manka úr kérdésére válaszolva, hogy a Youth Employment Initiative pénze megvan-e, Nos, az értékelés eredményét hamarosan be tudjuk önöknek mutatni. Ez egy átfogóbb értékelés része, és a szükséges pénzügyi tervezéshez nyilván szükséges elfelejtettem, hogy még mit akartam mondani, elnézést, a valakinek a kérdését nem válaszoltam volna meg. Monsieur Fernandez. Fernandez úr, nagyon röviden még ön is szót kap. Csak egy kérdésem lenne. Les 3 milliárd pour la... Törökországnak szánt 3 milliárdnak 2016-ra is van kihatása. Én nem ismerem ezt a megállapodást, amit a tanács aláírt. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti költségvetésből egy milliárd 2016-ban. Ezt honnan a kívánja előteremteni a bizottság? Van erre válasz? Vagy 500 millióról van szó 2016-ra? Igen, igen, 500 millió 2016-ban. a tanács más megosztást kért. A bizottság azt mondta, hogy 2016-ra semmi nincs egyelőre betervezve, megnézzük majd később, amikor a 2017-es költségvetés tervezet megszületik, hogy mit lehet a kereten belül finanszírozni. figyelembe véve a rugalmassági eszközt is. Tehát a bizottság meg fogja az összes lehetőséget vizsgálni, de 2017, a 2017-es költségvetésre vonatkozóan majd okosabbak leszünk. Döpré úr, röviden, röviden, kérem szépen. Timmermans úr Davosban azt mondta, hogy a bizottság arról tárgyalt, hogy hogyan lehet a Juncker tervhez hasonló struktúrát fölállítani a közel-keletiek megsegítésére. Erről tudna valamit mondani a bizottság? Illetve hogyan fogja ezt az új Juncker tervet, ennek az új Juncker tervnek mi lesz a garanciája? Elnök, a költs- költségvetés felrobbant, adott a költségvetésünk. Honnan veszi majd a pénzt a bizottság Jordániához, illetve ugye, amit Jordániának és Libanonnak szánnak? Válasz. Nem áll módonban kifejteni azt, amit a bizottság alelnöke mondott, vagy kommentálni. Egyébként pedig zajlik éppen egy konferencia, egy úgynevezett, illetve lesz egy pledging konferencia Londonban, egy donor konferencia, az Egyesült Államok kormány, az Egyesült Királyság kormánya, illetve Norvégia kezdeményezte ezt Németországgal. A cél az, hogy Szíria és a környező országok számára, tehát konkrétan Libanon és Jordánia számára lehető legnagyobb összeget összegyűjtsenek, hogy szerezzék azt, amit a kuwaiti konferencián sikerült összegyűjteni. millió volt a kezdeti felajánlás, és egy milliárd lenne két év alatt az összeg, ez volt akkoriban az EU-s felajánlás. A bizottság vizsgálja, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, vagy milyen más eszközeik lehetnének. 2017-re pedig meg kell nézni, hogy a plafon alatt még milyen lehetőségeink vannak, nincs kizárva, hogy más forrásokra is szükség lesz. És persze ott van a humanitárius segéd, segítségnyújtás is. Egyelőre ennyit tudok mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, de akkor ezt a vitát most lezárjuk. Geyer úr, önnek sokan gratuláltak, bátorították, még számos alkalmunk lesz arra, hogy ezt emítsük. A tolmácsok nagyon kedvesen 15 perc túlórát ajánlottak föl. Most pedig az európai szemeszterről fogunk beszélni. Ez egy nagyon rövid szöveg, 5 ajánlás van bennem. sajnálkozunk a felett, hogy a parlament nem tudja közvetlenebbül kifejteni véleményét az európai szemeszterről. Politikai, diba, politikai vitát kell tehát nyitni ebben a témában. Aztán nincs európai gazdaságpolitika, a tagállami gazdaságpolitikák összegéről van szó, erre nincs költségvetése, mert nagyon Nehéz így a különböző gazdasági helyzetekre reagálni. Hadd mondjam el, hogy 2006-os növekedés vizsgálatot is meg kell tartani, és nagyon fontos az is, hogy ez folyamatosan megtörténje minden évben. Az Európai, Európai Uniós költségvetés elvileg könnyíthetne a tagállami költségvetéseken bizonyos feltételekkel, de vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak. Mindjárt szól ez Görögországról. Aztán jó lenne, hogyha lenne egy euró költségvetés, hogy az aszimetria ellen küzdjünk, hogy a reformokat honoráljuk, és a stabilitási mechanizmusra is reagálni kell valahogyan szinergiát kell a gazdasági és monetáris politika között kidolgozni. Ez mindenképpen segítene a gazdasági növekedésen, illetve a munkahelyteremtésen. Manka úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A legtöbb javaslatát támogatni tudom, csak néhány megjegyzést fűznék még hozzájuk. Támogatom a, az euró övezet integrációját, különös tekintettel a fiskális unióra. Hogyan is érjük ezt el, hogy az euró övezet külön költségvetéséről beszélünk, akkor azzal nekem nincs gondom, ugyanakkor a, az ECOFIN tanácsban ez egy nagyon kemény kérdés, és az ECOFIN szívesebben beszél arról, hogy makrogazdasági finanszírozási eszközöket hozzunk létre a sok hatások tompítása érdekében. Tehetjük ezt például úgy, hogy biztosítjuk a munkahelyteremtést Európában, vagy pedig használhatjuk az anticiklikus beruházási eszközt. A kérdés az, hogy az európai az elnök félbeszakítja. Egyesek szavazni szeretnének, mert nem sokára szavazási idő van. Van egyébként egy lehetőség arra, hogy az Ekonnal együtt dolgozzunk, pontosan ebben a témában jó. Jó, elnézést kérek. Lezárni a mondandóját? Nem? Jó, igen. Van az. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, sürget az idő. Köszönöm szépen a javaslatot a zöldek részéről. Néhány fontos pontot látunk említve a szövegben, például azt, hogy szükség van a saját források rendszerére, a makrogazdasági stabilizátorokra, a költségvetés és a monetáris politika közötti összefüggések Ezeket ki lehetne bővíteni egyébként az, az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseire is. A zöldek, ugye ezzel nem mondok újat, követelik a növekedési és stabilitási paktum reformját, az európai szemeszter reformját, az éves növekedési jelentés reformját is. Ennek megfelelő módosítókat fogunk benyújtani, de támogató jellegű módosítókat is megfogalmazunk tekintettel a strukturális alapokra és az EFSZ-re, Köszönöm szépen. Merci. Je... Köszönöm. Kesovszki kolléga következik. Nem ürglász ügyében a globalizációs alap mobilizásáról lenne szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Egy percre rövidítettem le a beszédemet, Megpróbálom a lényeget megragadni. Ez az első jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználásával kapcsolatosan az idei évben, és örömmel számolhatok be arról, hogy itt mindenképpen segítségre van szükség, az üvegipart érinti ez esetben a globalizáció, egy olyan ágazatról van szó, amely a múltban már nagyon nagy nehézségekkel küzdött, most sincs ez másként. Hadd mondjak néhány számadatot. Van két belga régió, amely szerepel ebben a jelentésben. A kérelmet tavaly augusztusban nyújtották be az Európai Bizottsághoz, Októberben pedig további információt szolgáltattak a kérelmezők. Az Európai Bizottság megállapította, hogy befogadható a kérelem, megfelel a követelményeknek, és 1 millió 97 ezer 444 eurós összeget javasolt összességében a 2016-os költségvetésben. Ez a segítségnyújtás 412 egykori munkavállalót segít, valamint további fiatal munkavállalókat is. Szerintem elmondtam a lényeget, természetesen oktatási továbbképzési projektekre használnák fel ezt a pénzt. Akinek kérdése van, szívesen megválaszolom később. Jó, akkor most nem adok senkinek szót, talán esetleg a halászati megállapodás témájában, de röviden, röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Tiszteletem jeléül megpróbálom még jobban elrövidíteni a mondandómat. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió és a Dán kormány, valamint Grönland kormánya között szabályozott a partnerségi kapcsolat, illetve az erre vonatkozó megállapodás 2015-ben lejárt, éppen ezért ezt a szerződést meg kell újítani. A szerződés, illetve megállapodás célja az együttműködés megerősítése. 17 millió eurót fogunk az elkövetkezendő öt évben erre szánni, 13 milliót azért fizetünk, hogy hozzáférjünk a grönlandi felségvizekhez, illetve ott halászni tudjunk. Ez rendkívül fontos kérdés. Köszönöm szépen. Personne ne demande la parole. Köszönöm, olyan meggyőző volt, hogy senki sem kér szót. Szavazzunk akkor. Először 2015-ös költségvetés 3-as szakasz Eider Guardiaszában jelentéstevő, Geyer úr helyettesíti. Das müssen wir jetzt auch sehr schnell machen. Hát nagyon gyorsan kell eljárnunk most. Ich muss erstmal meine Notiz suchen. Es geht, liebe Meg kell keresnem a jegyzeteimet. Kedves kollégák, itt a 2015-ös költségvetési jelentéstevő javaslatáról van szó. A fel nem használt pénzek felhasználásáról. Összesen 15,9 millió euróra rúg ez az eszköz, illetve ez az összeg. Olyan pénzről van szó, amely egyrészt, amelyet egyrészt nem használtunk fel a European Aid for the Most Deprived forrásból, és az egyik kolléga az imént már elmondta azt, hogy a tagállami ügynökségeket nem nevezték meg időben a szóban forgó összegek menedzselésére. Abból indulunk ki, hogy ezekre az összegekre tehát még szükség lesz, és egy kisebb rész a fel nem használt eszközökből tevődik össze olyan területekről, mint például a Horizon 2020, a LIFE és az előcsatlakozási eszköz, a kísérleti projektek és az előkészítő tevékenység. 288,5 millió a jelentés tevő javaslata szerint a fenntartható fejlődésre vonatkozó programokba kerülne, egy további része pedig az Európai Regionális Alapba. Azért, hogy ezzel a tanács által eszközölt költségvetési csökkentések miatt ti pénzeket pótoljuk. Donc je vais mettre au voix. Jó, köszönöm, akkor szavazzunk. Ezen átutalásokról, hogy a kifizetéseket tudjuk honorálni be dugni a szavazókártyákat a kis dobozkába. Először is teszt szavazás. Következik, megnyitom a szavazást. Oui. Oui. Prenez votre temps, c'est un test hein, pour l'instant. Ez még csak teszt. Ne izguljanak. Non. Vous avez des problèmes Gond van. Alors, on en a combien 24 Là, euh, ah, c'est moi qui n'ai pas voté. Ça marche, ça marche. C'est bon. Alors. Menni fog. Nézzük a Geyer jelentést. Megnyitom a szavazást. 2015-46-os döntése, vagy határozata, erről szavazunk. Megnyitom a szavazást.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 Hozzá kell számítani, mellette szavaz? Non, ça fait 24. Jó, akkor 24. Döpré úr. Nem halljuk a hozzászólót, mikrofont kérünk. Mikrofon. A virement de la Cour des comptes, c'est Nagyon egyszerű itt a következő. 170 Ezer euró átutalásáról lenne szó, abból a célból, hogy egy nyugdíj kérésnek eleget tudjunk tenni, ez mindez a, mindez a szolgálat érdekében történik, remélem nem lesz baj, mert kicsit drága a dolog. Jó, ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, akkor nincs kifogásunk. Jó. Holmájer asszony. Ingatlan kérdés. Ez is schön, wenn man Jó dolog, hogyha egy ülés vége után 10 perccel kap az ember szót. Ez egy nagyon értelmes és hasznos eljárás. De hát mit tegyünk? Szerencsére nem túl bonyolult ez a jogalkotási dosszié. A szerződést eh, már 2010-ben megkötöttük, 12-re vonatkozóan is megszavaztuk, mit akarunk. Tudtuk, hogy mi vár ránk. Eredetileg egy évvel terveztünk, átépítési feladatokat kellett volna végrehajtani, felújítást, ami normál esetben egy ilyen közigazgatási épület esetében meg kell, hogy feleljen a környezeti szabályoknak. Sajnos a cég azonban a cég nem készült el a tervezéssel, és akkor egy évből hirtelen 20 hónap lett, és az eredeti szerződés feltételei ugye sérültek. Az éves bérleti díj 9,1 millió lenne, egy ehhez hasonló kedvezményes ajánlatot nem fogunk kapni, ugyanis a késés miatt két évig ingyenesen fogjuk bérelni az épületet, és hát ez hosszú távon is nagyon szép alacsonyan tartja majd az átlag bérleti díjat. Ezt a 20 hónapot ki kellett várnunk. A bérbeadóval megegyeztünk, hogy az eredeti bérleti díjat további 20%-kal csökkentik, a 19, 12 millióhoz hozzájön még a biztosítás, de lejön belőle még egy másik összeg, és így végül a levonások után, most nem mondom el a bonyolít számításokat, és az alapterület felmérése után, ahol kiderült, hogy nem ugyanannyi a négyzetméter, mint eredetileg gondoltuk. Szóval 12,5 milliót kell fizetnünk erre a 20 hónapra, és ehhez az Európai Parlamentnek meg kell szereznie az engedélyeket, de minden simán alakult ettől kezdve. A szerződést ezek után alá lehetett írni, és ehhez képest nincsen semmi változás, csak a 20 hónapot kellett lenyelni de hát ezért cserébe ezt a nagyon kedvezményes béleti díjat kaptuk. Monsieur Depré. Depré úr következik. Elnök úr, van egy négy oldalas kérdéslistám. mi történik akkor, hogyha január 31 előtt ezt nem tudjuk elfogadni, ez napi 21 millió eurót jelent. Ez azt jelenti, hogy nyomás gyakorol most a szakbizottságra? Négy oldalnyi kérdésem van. Bizarr, bizarr ez a dolog. Jó, köszönöm Halmeyer asszony, köszönjük ezt a nagyon érdekes bemutatót. Geyer úr. Még egy kérdésem lenne Mónikához. Hát nem miattunk késett az építkezés, hanem a cég miatt nem lehet őket felelőssé tenni ezért, a késedelemért. Igen, de hát most egy 20%-os csökkenés következett be, mert ez így olcsóbb, mint a bérlés. 20% engedményt kaptunk, mert késtek az építkezéssel, és az indexálás sem kezdődött még meg, az majd csak a beköltözéssel kezdődik meg, és itt van még további 5 millió garanciaként arra az esetre, hogy ha ez az épület bizonyos ö, részeiben még nem készült el megfelelően, akkor kapunk még 5 milliót. Ez egyfajta garancia arra vonatkozóan, hogy befejezzék az utolsó munkálatokat is, és hát azt kell, hogy mondjam, ez a 20% mínusz, ez rendben van, de hát az embereink 20 hónapig ott dolgoztak már, csak hát a modalitás nem úgy alakult, ahogyan kellett volna, vagy a modalitások nem voltak úgy kialakítva, hogy kellett volna. A bérlő nem igazán örül a helyzetnek, de hát a szerződés a szerződés. Bref, nous sommes dans un processus qui est largement entamé et irréversible. Ez a folyamat már megindult, és nem lehet visszafordítani, úgyhogy szavazzunk róla. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Convention est approuvée par... Elfogadtuk, 18-an szavaztak Mellette volt egy ellenszavazat, és öten tartózkodtak. Befejeztük, kedves kollégák, végre. Elnézést, ha nem voltam elég határozott, de nagyon érdekes volt a mai vita. Kár lett volna ezt megkurtítani. Következő ülésünk február 15-én lesz, itt Brüsszelben. Pas de demande de parole, la séance est levée. Ha senki nem kér szót, akkor berekeztem az ülést.